mais moi j'ai vu avec Jacques hier, je fais le point, le rapport euh, I think that 10 minutes it is enough. Proszę Państwa... Gondolom 10 perc elégnek kell lennie. Ezzel megnyitom az ülésünket. a szavazásokkal kezdjük a mai napot. A négyes napi rendi pont intézkedések a növényi kártevőkkel szemben. McIntyre asszony az előadója a témának. Ez egy olyan szavazás, amely egy intézményközi tárgyalások alapján született szövegről szól az előadónak mindjárt szót adok. Előtte szeretném elmondani, hogy december 6-án sikerült megállapodni. Desszúr még szót kért, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, én azt kérném, hogy a szavazást a McIntyre jelentésben harmadikként kezeljük, mert az árnyék előadónk Norbert Linz elakadt a dugóban. Jó lenne, hogyha a harmadik szavazással kezdenénk, hogy ez lenne a harmadik szavazás, jobban mondva. Most arra gondol, hogy ezt a rövidet, vagy a második pontot említette a technológiai megoldásokat melyik az, amire gondolt. E, nők úr, a technológiai megoldásokkal kapcsolatos szavazás. Úgy gondolom, hogy tesz javaslatát el lehet fogadni. Van-e esetleg megjegyzés ezzel kapcsolatban még? Nincsen. Ebben az esetben szavazásra kerülhet sor. A hatos napi rendi pont az Alpok térségére vonatkozó EU stratégia Meller asszony az előadója a témának. Talán az lenne a legjobb, hogyha először az előadó kap szót, hogyha egyáltalán szót kér, most megadom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. A közleményünk alapja egy stratégia, amit az Európai Bizottság készített az Alpok térségére, ezzel intenzíven foglalkoztunk. Én üdvözlendőnek tartom feltétlenül ezt a stratégiát, mert aláhúzza az élettér és a gazdálkodási tér, a pihenési zóna fontosságát, és Köszönöm az árnyék előadóknak a kompromisszumok kidolgozását. 11 kompromisszumos tudtuk megfogalmazni. 84 módosító született, még számomra fontos volt, hogy erős jelzést küldjünk a bizottságnak a dokumentum benyújtásával. Itt rámutatunk az Alpok térségének nehézségeire, érdekeire, mezőgazdasági erdészeti szempontból, erdőgazdálkodási szempontból, Fontos, hogy lássuk, az erdészet, a mezőgazdaság, a kisipar és a turizmus összefonódását. Azt hiszem, hogy ez sikerült, és az Alpok térsége hozzájárul az értékes a minőségi élelmiszerrel való ellátáshoz. Nekem az a fontos, hogy bevonjuk az ott élőket, hogy az ott élő fiataloknak perspektívát kínáljunk. A mai napon azt szeretném, hogy erős többséggel szavazzuk meg a véleményt. 80 millió ember él itt, 48 régió, 7 országban érintve az Alpok által. Köszönöm szépen még egyszer az együttműködést, és örömmel várom, hogy szavazzunk. Köszönöm szépen. Úgy látom, további megjegyzés ezzel kapcsolatban nincs, meg is kezdhetjük a szavazást a kompromisszumosokról elektronikusan szavazunk. Az egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Folytatjuk a kettes kompromisszumot. Egy úr, parancsolj! Ez egy tényleges pont volt itt egy kérdés, hogy a fordított sorrendben szám. Most miről szavazunk? A technológiai megoldásokról szavazunk most az EU-ban? Akkor miről szavazunk igazából? Mert előbb volt egy javaslat, csak nem értettem. Jó. Egnyú úr. Igazából a raportőrnek be kellett volna vezetni önt a témába. Most az első kompromisszumot elfogadtuk, a második kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszumos, megnyitom. Lezárom. elfogadva. 14-es, kézzel szavazunk, mellette ellene. Jó, elfogadtuk. 4-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 22-es módosító mellette elfogadtuk. 24-es mellette elfogadtuk. 25, 26, 27, 28-as megegyeznek mellette, ellene. Elutasítva legalábbis első látásra, de szerintem ellenőrizzük elektronikusan. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítva az ötös kompromisszummal folytatjuk, megnyitom. Jó, ez így túl gyors volt ebben a formában. Először a 29-esről még szavaznunk kell, bocsánat. 29-es mellette ellene elutasítva. Ez az ötös kompromisszumosról szavazunk, most megnyitom. Köszönöm szépen, lezárom. Hatos kompromisszum megnyitom, lezárom. Köszönöm szépen, elfogadtuk. 33-as, kézzel szavazom mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, elutasítva. 35-ös mellette elfogadtuk. 40-es elfogadtuk. A 7-es kompromisszumos nyitom meg. Lezárom. Elfogadva az a javaslat született, hogy a 39-esről és még két továbbiről elektronikusan szavazzunk. Először tehát a 39-es, 39-es módosító, erről elektronikusan szavazunk. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Mm, 84-es. Elektronikusan szavazzunk. Lezárom. elutasítva. Egy szavazat hiányzott. Jó, hogy elektronikusan szavaztunk ezekben a kérdésekben, 8-as kompromisszumos. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. A következő 42-es, kézzel szavazunk elfogadva. 9-es most megnyitom. Köszönöm, Lezáró a szavazást. Elfogadva. Tovább lépünk az 53-asra mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 56 hatos mellette ellene elutasítva. 54-es mellette ellene. Ezt ellenőrizzük inkább, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 55-ös, mellette, ellene, elutasítva. 10-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, <clears throat> lezárom, Köszönöm. 58-as mellette elfogadtuk. 63-as mellette elfogadtuk. 64-es mellette elfogadtuk. 65-ös mellette ellene elutasítva. 69-es mellette elfogadva. 71-es mellette ellene elutasítva. 11-es, megnyitom a szavazást. 11-es kompromisszumos. Lezárom. Elfogadva. 74-es kézfeltartással szavazunk, mellette elfogadtuk. Ha ez így történt, akkor 79-es mellette elfogadtuk. 80-as mellette ellene elutasítva. 81-es mellette elfogadva. 83-as mellette elfogadva. Ebben az esetben a módosított formájában szavazzunk a tervezetről, megnyitom. Lezárom. Gratulálni szeretnék Müller képviselőasszonynak. Kíván-e a végén még hozzászólni, nem kíván hozzászólni. Köszönjük szépen még egyszer az elvégzett munkát, és gratulálni szeretnénk még egyszer az a véleményhez. Oké, Okay. Przechodzimy do poprawki e, w takim razie do e, głosowania w ramach punktu siódmego. Most e, a hetes pont az, amiről szavazunk Bogovics jelentés. Ez egy haladási jelentés, megújuló energiákkal kapcsolatban. Mielőtt megkezdjük a szavazást, kérem az előadót, hogy szóljon néhány szót ehhez. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szeretném elmondani, hogy sikerült az árnyék előadókkal együttműködve a többi kolléga javaslatával nagyszámú módosítót előkészíteni, és ebből kilenc kompromisszumost kialakítani. Azt hiszem ez a kilenc kompromisszum tartalmazza a legfontosabb célokat, amelyek szerepeltek a módosítókban. Azt hiszem ez egy kiegyensúlyozott jelentés lett, amit érdemes támogatnunk ebben a formában. Az ITRE egyébként a vezető szakbizottság ebben a témában. Mi is kialakítottuk a véleményünket, természetesen a vidéki térség és a mezőgazdaság az, ami előtérbe került a mi véleményünkben, a biomassa, bioüzemanyag második generációja, ez az, ami bennünket aktívan foglalkoztat, és nyilván ez segíthet a abban, hogy a közlekedési célokat, amelyeket kitűztünk összességében elérjük, nagy súlyt helyeztünk az új technológiákra, a fejlesz, azok fejlesztésére, és e, így a legtöbbet tudjuk kihozni a mezőgazdaságból, és e, a decentralizált energia előállítása az, amely sokat segíthet a mezőgazdaságnak, és más megújulókkal egy szintre szeretnénk hozni a bioalapú megújulókat, ez egy fontos kitűzés. A másik fontos terület a megújulók termelését hangsúlyozza a munkahelyteremtés szempontjából, mezőgazdaságban és általában a vidéken a munkahelyteremtés egy elsőrangú kérdést ezért eh, együttműködést kívánunk kialakítani, eh, hogy eh, vidéki térségekben is előtérbe kerüljön például a bioüzemanyag és egyéb biomegújuló erőforrások termelése. Úgy gondolom, hogy az új technológiák ebben segíthetnek, és ez hozzájárulhat a gazdák jövedelmének növeléséhez. Hát remélem, hogy támogatni tudják ezt a véleményt, és ezzel egyértelmű jelzést küldünk az ITRÉ-nek, hogy mi mit gondolunk, mi az, ami nekünk fontos ezen a területen. Köszönöm szépen a jelentéstevő hozzászólását. Együtt értünk önnel, hiszen a megújuló energiák valóban garantálhatják azt, hogy a vidéki térségek önellátást valósítsanak meg. Elkezdjük a szavazást. Az egyes kompromisszummal kezdjük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tizenkilences módosító, készfeltartás, ki van mellette, ellenem, elutasítva. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Harminc négyes módosító mellette ellene elutasítva. 35-ös mellette elfogadva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a, komprom- megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm, elfogadva. 39-es mellette ellene elutasítva. Négyes módosító mellettem, ellene, elutasítva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenhetes mellette az 50-es következik, javítja magát az elnök, ki támogatja az 50-es módosítót mellette, ellene, elutasítva. Hármas módosító mellette elfogadva. Negyvenhatos mellette ellene elutasítva. 55-ös módosító mellette ellene elutasítva. 56-os mellette ellene elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette elfogadva. 5-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 66-os mellette elfogadva. 67-es mellette, ellene, elutasítva. 68-as mellette, elfogadva. 69-es mellette, ellene, elutasítva. 70-es mellette, ellene, elutasítva. 71-es mellette, ellene, elfogadva. 72-es mellette elfogadva. A hatos konferencia következő, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő a 83-as mellette, ellene, elutasítva. Bogovics úr szeretne szót kérni, parancsoljon. A szavazói listán van egy hiba. Az ötös módosítónál akkor kell erről szavazni, illetve e, az én hibám volt, félreértettem, a lista helyes, tehát elutasításra került a korábbi pont, az ötösről nem kell szavaznunk, elnézést mondja az előadó. Akkor szavazunk, vagy nem szavazunk az ötösről. Nem kell róla szavazni, mondja az előadó. Akkor a 85-ös mellette elfogadva, 86-os mellette elfogadva, 87-es mellette, köszönöm, elfogadva, 89-es mellette ellene elutasítva. 90-es mellette, ellene, elutasítva. 91-es mellette, ellene, elutasítva. 7-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, elutasítva. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kilences kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig a vélemény tervezetről szavazunk, módosított formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm, elfogadtuk a véleménytervezetet. Bogovics úr szeretne még valamit mondani? Parancsoljon. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, köszönöm a támogatást. Az árnyék tövőkkel sikerült jól koordinálnunk, és azt gondolom, hogy ez egy jó jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, és gratulálunk. A négyes áról szavazunk. McIntyre asszony jelentéstevő. Már jeleztem, hogy erről a szövegről egyeztetés történt az közé tárgyalásokon. elmúlt év decemberében állapodtunk meg, és hét trialóguson került egyeztetésre a téma. Most pedig a konszolidált szövegről szavazunk, amit önök is megkaptak. Tehát egy e, igen vagy nem szavazásra kerül, soha többség igennel szavaz, akkor a holland elnökségnek elküldjük a konszolidált szöveget, és beleírjuk azt, hogy a plenárisnak azt javasoljuk, hogy a tanácsi állásfoglalást fogadja el módosítás nélkül. És hogyha a miniszterek tanács ezt elfogadja, akkor ezt mi visszakapjuk első olvasatban, és utána az eljárás értelmében rögzítjük a határidőt a módosítókhoz, annak érdekében, hogy a plenárison a végső megállapodásról szavazunk. McIntyre kap még szót, eljárás technikai kérdésekben nyilatkozik. Köszönöm, elnök úr! Ez egy nagyon fontos szavazás eh, itt számunkra, eh, a szakbizottságban és a parlament számára is eh, súlyos agáink vannak az Európai Unió védelmét, illetve a különböző járványoktól, ha megnézzük azt, hogy az Ilella az oliva termést a dél mediterrán térségekben tönkretette. Biztosítanunk kell azt, hogy az országaink és az Európai Unió megfelelő védelmet kapjanak. Ez a rendelet nagyon sok tárgyaláson ment keresztül, és én hálás vagyok az árnyék jelentéstevőknek, az összes frakció képviseletében, akik fáradhatatlanul dolgoztak a szövegen, sikerült megállapodniuk a tanácssal, és karácsony előtt sikerült ezt a megállapodást tető alá hoznunk. A ház minden oldaláról jelentős támogatást kaptunk, és azt javaslom most ma a szakbizottságnak, hogy támogassa ezt a szöveget, hiszen nagyon fontos anyagról van szó, azért, hogy ez mi hamarabb plenárisra kerülhessen, illetve fontos, hogy ez a jogalkotás hatályba léphessen, és az összes ország megfelelő védelmet nyújthasson a terményeket fenyegető járványokkal szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen McIntyre asszony hozzászólását. Népszerinti szavazásra kerül most sor, és megnyitom a népszerinti szavazást. Kám Lezárom a szavazást. Köszönöm, és gratulálunk McIntyre asszonynak. Folytatjuk a következő ponttal, ennek is McIntyre asszony a jelentés tevője, fenntartható uniós mezőgazdaság technológiai megoldásai. ha szót kér, akkor parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Véletlenül, hogy pont a mai napon került napirendre mind a két témám. Először is az összes elnökjelentést többenek köszönetet szeretnék mondani, akik eh, nagyon konstruktív módon segítették a munkát, a mezőgazdasági ágazat új gyakorlatokra, bizniszmodellekre, termelési módszerekre támaszkodott azért, hogy a az eredményt javítsa és igazodjon a megváltozott feltételeket. Az innováció jelentős mértékben hozzá tud járulni ahhoz, hogy fenntartható mezőgazdaságot valósítsunk meg, és a technológia ezen belül különösen fontos a fejlődés fenntartása miatt. Reméljük, hogy az Európai Unió eh, világszinten vezetői szerepet tölthet majd be az innováció, fenntarthatóság és mezőgazdasági technológiák területén. A jelentés célja az, hogy eh, az európai mezőgazdasági ágazatot eh, fenntartsa, innovációt tegyen lehetővé az összes mezőgazdasági ágazatban, mindent, hogy biogazdálkodásról, konvencionális termési módozatokra van szó. Szóval nagyon fontos, hogy a technológiai innováció előnyei eh, minden gazdát elér, elérjenek. Illetve azok a megoldások, amelyek kis eh, mértékben működnek kiskörben, nagyon fontos, hogy eh, nagy területen gazdálkodók számára is érdekes legyen. Az elmúlt században a sokszínűséget éltük meg a mezőgazdaságban, és nagyon fontos ezt a genetikai diverzitást fenntartani a jövőben is. Nem nyújtom túl hosszúra mondandómat, figyelmükbe ajánlom a jelentést. Nagyon keményen dolgoztunk annak érdekében, hogy a kompromisszumokban sok mindent belevegyünk, a frakciók nagy része ezekkel egyetértett, és remélem, hogy mindannyian támogatni tudják majd a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos jelentés, nehéz jelentés és sok munkát igényelt. Kesztrón. Elnézést kérek. Lehetséges az, hogy a 195-ös cikket, tehát a 195-ös módosításban úgy gondoljuk, hogy ez a kompromisszumban, az S kompromisszumban nem szerepel. Tehát azt szeretném kérni, hogy itt külön szavazást tegyünk. A 195-ös módosításról van szó, S kompromisszum. Panie pośle, czy poprawka 194? Köszönöm szépen. Akkor a 195-ös módosításról külön szavazunk. Uh, yes, one, five. One. 195-ös. Oké. Okay. Okay, now it's clear. Okay. Tak, a tu masz będzie wtedy. Okej, no, no, one night five. Ah, okej. Okej, e, rozpoczynamy w takim razie głos. Rendben. Akkor ilyen formában szavazunk, vannak erről más megjegyzések. A zöldek részéről úgy tűnik, hogy van felvetés, de most akkor megnyitom a szavazást. A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Köszönöm szépen! Nyolcvan. 2 és 87-es módosítások, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Akkor a B kompromisszum következik mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. B kompromisszum. Még egyszer köszönöm. Lezárom a szavazást. elfogadva. 83-as módosítás Kátó képviselő mellette ellene elutasítva. 86-os módosítás mellette el, elfogadva. C kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. D kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. E kompromisszum, megnyitom a szavazást. E kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. F kompromisszum. F kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. G kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. H kompromisszum, megnyitom a szavazást. H kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes kompromisszum, de ez inkább így kompromisszumnak tűnik a tolmácsnak. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. Jé kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. K kompromisszum mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom. L kompromisszum, megnyitom a szavazást. L kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nincsenek megjegyzések. 153-as, 154-es okafogyottá váltak, és most a 155-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást, illetve, hogy fel, készfeltartással. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. M kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 166-os módosítás Kátó képviselőtől, mellette, ellene, elutasítva. N kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ó kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 178-as készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. P kompromisszum, megnyitom a szavazást. P kompromisszum, még egyszer, lezárom a szavazást. Elfogadva. 186-os készfeltartással mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Q kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. R kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. S kompromisszum, megnyitom a szavazást. S kompromisszum, lezárom a szavazást. Elfogadva. 195-ös módosítás készfeltartással. Elfogadva. Köszönöm. T kompromisszum mellette, illetve ez is géppel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 201-es. 201-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. U kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. V kompromisszum. V kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 221-es kézfeltartással mellette, ellene, elutasítva. Dupla V. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm, elfogadva. X kompromisszum. X kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Y. Elnézést kérek, a 228-as, mondja az elnök, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Y. Kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Z kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. AA kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, köszönöm. Elfogadva 243-as készfeltartással mellette ellene tartózkodók elutasítva. AB kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A C kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A D kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Köszönöm szépen. Szenera, képvis, Szenera képviselő, 268-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. A E kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogad. F kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. AG kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. AH kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 292-es Brannen képviselőtől, mellette ellene tartózkodók elutasítva. AI kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 299-es és 300-as készfeltartással, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 301-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 302-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 303 mellette ellen tartózkodók elfogadva, második rész következik, egyes módosítás mellette elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas és négyes együtt, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, mindkettő, ötös, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, hatos, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, hetes, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, egyes, mellette, illetve nyolcas, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 9-es mellette ellene, ezt leellenőrizzük, tehát a 9-es módosítást leellenőrizzük elektronikusan. Lezárom. Elutasítva. 10-es módosítás mellette, ellene tartózkodók elutasítva, ugyanazzal a többséggel. AJ kompromisszum, AJ Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es mellette, Kátó képviselő mellette, ellene tartózkodók elutasítva, AK kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. L kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 27-es módosítás a jelentéstevőtől, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodók elut elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. AM kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 39-es Szenra képviselőtől mellette ellene tartózkodók elutasítva. AN kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 51, 52, 53 együtt. Elnézést kér az elnök. A 42-es módosításról szavazunk még el előtte. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. A O kompromisszum Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik az 51-52-53-as mellette ellene. Tartózkodók elutasítva, 54-es a jelentéstevőtől mellette ellene. Tartózkodók elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 63-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. AP kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 64-es jelentéstevőtől készfeltartással mellette ellene tartózkodok, elfogadva 65-ös, mellette ellene tartózkodok, elutasítva AQ kompromisszum, megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadva. AR kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 78-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt leellenőrizzük? Rendben, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva 80-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 81 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. És most következik a végső szavazás. Megnyitom a szavazást. teljes jogalkotási javaslattal kapcsolatban. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Még egyszer lezárom a szavazást. Elfogadva. Elfogadva a jelentés. Megadom a szót a jelentéstevő asszonynak. Nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, jó eredmény volt ez, és köszönöm az együttműködést. E, e, Nos, igen, tisztelt kollégáim, kérem a figyelmüket. Ez volt az utolsó szavazás. Vajcsi Wojciechowski alelnök nevében, aki itt dolgozott öt éven keresztül, most egy fontos posztot foglal el egy európai intézménynél, méghozzá a számvevőszéknél, ezért tiszta szívből gratulálni szeretnék neki az eddigi munkájához. Abban bízunk, hogy a mezőgazdaság területén szerzett tapasztalata majd arra is jó lesz, hogy ott képviselje ezeket az érdekeket. Wojciechowski úr nagy tapasztalattal bír, ügyész volt, bíró is volt, miniszter helyettesként is dolgozott, egyébként odahaza a legfőbb ellenőrző testület elnöke is volt már. Azt hiszem, hogy ez a tapasztalat egyértelműen, tökéletesen alkalmasát teszi arra, hogy a számbevőszéknél ezt a fontos posztot átvegye. Gratulálok még egyszer Wojciechowski úr. Valószínűleg egy kicsit irigykedünk is, de azért főleg gratulálunk és örülünk. Köszönöm szépen az elvégzett munkáját itt a szakbizottságban. Vojcsovszki úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy csak köszönetet tudok mondani ezért, ezekért a szavakért, de én szeretnék mindenek előtt köszönetet mondani valamennyiüknek, hogy ilyen kiváló kollégákkal, képviselőkkel dolgozhattam együtt, olyan emberekkel, akik kiválóan ismerik az agrárterületet, 12 éven keresztül volt részem ebben a munkában. Alelnök is voltam itt a szakbizottságban, óriási tapasztalatokat gyűjtöttem a több éves pénzügyi keretről beszéltünk, az agrárpolitikai reformról beszéltünk, óriási feladatokat oldottunk meg együtt. Ezért csak hálás lehetek, köszönöm szépen, hogy ilyen tapasztalatokat szerezhettem itt. Némileg fájó szívvel hagyom el ezt a bizottságot. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságban voltak meghallgatások, és őt többen azt mondták, hogy a mezőgazdasági ismeretek végül is hátrányt jelentenek a számövőszéknél, ugyanis olyan képviselő, aki agrárkérdésekkel már foglalkozott, az már eleve egy agrárlobbista, mondták többen, és adott esetben túlléphetne bizonyos mértékeket a mezőgazdasági kiadások területén nyilván tudják, hogy én ezzel nem értek egyet, egyáltalán nem így látom a helyzetet. Aki itt dolgozik, az azért dolgozik, hogy az európai mezőgazdaság pozitív irányba fejlődjön, én ezt tudom, és a mezőgazdaság nagy részesedése a költségvetésből egyszerűen jól kerüljön felhasználásra. Ez, ami bennünket foglalkoztat. És igenis kész vagyok agrárkérdésekkel foglalkozni a szemvőszéknél, és nagyon bízom benne, hogy ténylegesen sor is kerül erre. Itt az új intézménynél, amelynél dolgozni fogok, a rendelkezésükre állok továbbra is, ha agrárkérdések merülnek fel, és biztos, hogy gondoskodni fogok arról, hogy a számbevőszék hatékonyan, a hatékony közpénzköltés mellett teszi le a garast. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, de Castro úrnak, Toll úr, Neil Paris, sokan voltak, akikkel együttműködtünk, Albert Tessel is kiválóan működtem együtt, Jim Nicholson, Tarabella kollégám. Valamennyiüknek szeretnék köszönetet mondani a 12 évért, amit itt tölthettem a szakbizottságban. Nagy örömmel végeztem a munkámat, és értékes tapasztalatokat tettem szert. Egy koktélra szeretném önöket meghívni ma 18-15-kor. Még nem tudom hogy pontosan, hol lesz itt. Azt mondják, igen, itt kint a folyosón lesz a termünk előtt. Remélem ott találkozom valamennyiükkel. Hát igen, lesz még egy lehetőség ezek szerint arra, hogy egy személyes beszélgetése is sort kerítsünk. Mint ön elmondta, mi ugyanezt gondoljuk erről. A tapasztalatai az Agrárszakbizottságból igenis fontosak és értékesek a szemvevőszéknek is, hogy ezen a területen a szemvevőszék még jobban dolgozzon. A kiváló együttműködés az elmúlt időszakban a számbevőszék és a mezőgazdaság bizottság között folytatódhat. Még egyszer köszönöm. Tehát 18-15 mint elhangzott, akkor lesz a kis kocintás. Valamennyien örülünk. De hát május 7-ig egyébként tagja a bizottságunknak. Ernyi úr. Azt hiszem, hogy kiváló lehetőség, hogy Vojcsovszki urat megkérdezem, hogy felkészített kérték e önöket arra, hogy elmenjen az országokba, ahol a második pillér pénzeit vidékfejlesztési projektekre költik, és biztosíthatná, hogy ezek tényleg megépülnek ezek, és ha megépültek, akkor működnek is, mert Magyarországon felépítettek egy épületet, egy administratív központ Magyarországon, itt a kicsapott kutyák, befogadására megépítették, aztán, ha jól tudom, nem vették használatba. És ez a polgárainkat komolyan foglalkoztatja, ha látjuk, hogy ilyen dolgokra kerül sor. Ön személyesen elmenne oda, és felhívja erre a figyelmet. Egnyi úr, köszönöm szépen, hogy feltette a kérdését. Ilyen kérdésekre volt lehetőség a meghallgatáson, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban. Wojciechowski urat ott meghallgatták, és az a megfelelő hely lett volna. Bocsásson meg nekem most, de most nem kap lehetőséget arra, hogy válaszolj, választ kapjon a kérdésére. Majd legközelebb, hogyha a számbevőszék képviseletében van jelen. Wojciechowski úr akkor megismételheti a kérdését. Wojciechowski úr még nincs a számbevőszéknél, május 7-től dolgozik ott. Remélem megértéssel van az iránt, hogy mi erre a kérdést nem tudunk kitérni ezúttal. Amennyiben lehetővé teszik, akkor a tizedik napi rendi ponttal foglalkoznánk először, ugyanis a megelőző pontok képviselői még nem érkeztek meg. Itt egy új, innovatív kereskedelmi és beruházási stratégiáról van szó. Eránc Garcia asszony, de úgy látom ő sincs jelen. Az INTA egyébként szakbizottságként a vezető szakbizottság ebben a kérdésben. Michel Danton eh, eh, fog eh, Eranz Garcia asszony nevében beszélni. Örülünk, hogy foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel, mert a kereskedelmi megállapodások véleményem szerint azok, amelyeket éppen most ö, ö, zárnak le, ezek nem tesznek eleget, nem kellő mértékben veszik figyelembe az agrárterület kérdéseit. Ebben a kérdésben egyértelműen állást foglalunk majd, amikor az illetékes biztosokkal találkozunk, a üléseket már beterveztük egyébként. Úgy látom, hogy a kereskedő megállapodások lehetséges hatásai még nem kerültek kellően felmérésre. Úgy gondolom, hogy a megállapodás keretében meghozandó döntések igencsak átpolitizáltak, ezért az Agrárbizottságnak egyértelműen kéne állást foglalnia ebben, mert különben arról lehetne szó, hogy a gazdák a jövőben szemrehányással élnek velünk szemben. Ebben az esetben hasonló viták alakulhatnak ki, mint a KAP reformja idején, hiszen abban is rész, részt vettünk. Ezt szerettem volna előjáróban elmondani. Michel Danton úrnak adok szót. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Fel fogom olvasni a feljegyzést, amit Geszter úr készített. Meransz úr nem tud itt lenni rajta kívülálló okok miatt, és azt kérte, hogy mutassam be eh, élemény tervezetét eh, a kereskedelem és innováció témájában. Sokan azt gondoljuk, hogy a jelenlegi mezőgazdasági válság elleni küzdelemhez eh, elég, hogyha az Európai Unión belül, illetve kívül a piac egy részét megszerezzük a legérzékenyebb ágazatokat meg kell védeni, és el kell kerülni azt, hogy a mezőgazdaság úgymond egy pénzé alakuljon. Fontos az, hogy az Európai Bizottság komoly és rendszeres módon készítsen hatástanulmányokat a harmadik országnak juttatott kezdeményekről, és ezeket a tanulmányokat az Európai Parlament is megismerhesse, mielőtt elfogad bármilyen kereskedelmi megállapodásokat. Az Európai Unió által aláírt megállapodások nagyon fontos, hogy egyenlő versenyhelyzetet teremtsenek a partnerek számára, támogassa az európai termelőket, a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági szempontból is megfelelőek legyenek ezek az eljárások. A kereskedelmi megállapodásokban fontos tekintettel lenni a az európai gazdák kapacitására, nagyon fontos az új piacok felé nyitni és ebből profitálni. Ami a földrajzi eredet megjelölést illeti, nagyon fontos, hogy a harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodásainkban kemények legyünk, különösen ami az USA-t illeti, ami az európai földrajzi eredet megjelölést illeti. Ez nagy sikerre vezetett a mezőgazdaságban, hiszen a minőségi erőfeszítéseket kifelé is láthatóvá teszi. Miért nem szabad megengedni azokat a végkövetkeztetéseket megállapodásokban, amelyek az európai eh, modelleket veszélyeztetik. Ami a növényvédelmi intézkedéseket illeti, nagyon fontos a az alá nem támasztott akadályokat elhárítani, illetve az Európai Unió alapvető követeléseihez ragaszkodni, és eh, a fogyasztók egészségét is megvédeni jelentős tervezet ezeket összegezte, illetve Heranc asszony ezeket a módosítóiban is figyelembe vette. A jelentős tevő felhívja a figyelmet a harmadik országnak juttatott kereskedelmi engedmények káros hatásaira. 80 az európai importnak már így is jelentős támogatást kap és a jövőbeni kihívásoknak megfelelően nagyon fontos, hogy a versenyhelyzet megmaradjon, fontos, hogy a beruházásokat is támogassuk. Az Európai Unió fontos, hogy támogassa az innovációt, javítsa a mezőgazdasági termelékenységet, mielőtt reagál egy növekvő lakosság igényeire. De fontos az éghajlati változások elleni küzdelem. Ahhoz, hogy ezeket a céljokat elérjük, nagyon fontos megfelelő promóciós kampányokat indítani, ambiciózus célokat megfogalmazni, fontos, hogy az európai termékekkel láthatóvá váljanak az Európai Unió határain belül és kívül is. Régóta vártuk a rendelet eredményeit, mezőgazdasági termékek kapcsán. Herenc asszony az elmúlt évben nagyon sok munkát végzett ebben a témában. Kedves kollégák, felhívtam tehát a figyelmet azokra a pontokra, amelyeket Herenc asszony megfogalmazott, és szeretné, hogyha a módosítókat megkapná, illetve köszönetet mond mindazoknak, akik segítették az elő segítő, előkészítő munkát, később majd a magam nevében is szót fogok kérni. Köszönöm. Proszę Państwa, otwieramy dyskusję. Köszönöm szépen, megkezdjük a vitát a jelentéssel kapcsolatban. Két percet kapnak a hozzászólók. Flanagan úr, parancsolja. Jól. Miguel Angels, a mi el, árnyék előadónk nem tud eljönni a mai napon, ezért felolvasom, amit írt. Rendben van ez úgy? A jelentés pozitív aspektusokat ragad ki azzal kapcsolatban, de túlságosan kevésbé elemzi a tényleges okokat, amelyek elvezetnek ide. Itt a harmadik pont, mint már elmondtam, Miguel érintve, ez csak naív kérdéseket fogalmaz meg, és a a politika, ugye a világ, a globális szabadkereskedelmet az elő, és a TTIP véleményünk szerint nem fogja tartani, amit ígér és ez inkább hátrányos lehet a gazdák számára. Itt láthatjuk a szabad kereskedelem a gattal, 1987 ten súlyos vereséget szenvedett először, aztán az urugvai fordulóval a mezőgazdaság a kivételes státuszát elveszítette. A kap eszközei éppen ezért nem voltak kielégítők ezt követően itt a szociális gazdaság és területi kohézió az, amit előtérbe helyeztek. Kicsit lassabban kérem. Éppen ezért mindenek, minden bizonyja képes arra, hogy korlátozottan képes arra, hogy nemzetközi piacon helytálljon. Haladásra feltétlenül szükség van. Miről is beszélünk valójában? Amiről mi beszélünk az az, hogy nem lehet liberalizálni, és kizárólag a kereslet kínálatból kiindulni mindenek előtt mezőgazdasági szempontból komolyan kell venni itt nyilvánvalóan a történelmi tapasztalatokat figyelembe kell venni, Igenis, meg az eredet, a származás megállapítása, pozitív externalitások figyelembevétel, a a tanúsítványozás, a bio származás megalapítása, rögzítése, ezek fontos dolgok. Itt mindenképpen a jelenlegi formában a TTIP egy visszalépést jelentene gazdasági és szociális és környezeti szempontból is, ezért lépnünk kell annak érdekében, hogy megvédjük az érdekeinket és a mezőgazdaságunk érdekeit. Kérem, ha felolvassa a szöveget, akkor érthetően és kicsit lassabban beszéljen. Annak érdekében, hogy a tolmácsok is világosan követni tudják, és el tudják végezni a munkájukat egnyóra. Köszönöm szépen. Néhány gondolatban szeretném elmondani azt, hogy egyetértek eh, Erans Garcia asszony által elmondottakkal ebben a jelentésben amikor ő azt mondja, hogy a mezőgazdaság nem képezheti más szektorokkal szemben a mozgásteret, amikor harmadik országokkal tárgyalunk, a mezőgazdaságot nem adhatjuk fel. A mezőgazdasági szektor stratégiai fontosságú, mindannyian tudjuk itt ebben a teremben, hogy az élelmiszer ellátásunkat, biztonságunkat, életstílusunkat tesszük ezen keresztül kockára. Tehát nem lehet akármilyen áron eladni úgymond a mezőgazdaságot, hanem inkább a tárgyalások központi kérdését kell, hogy képezze. Arra is emlékeztetni kell, hogy a megoldásoknak, megállapodásoknak a protekcionizmus, tarifáris szempontok, illetve az eredet megjelölés kérdésköre mind rendkívül fontosak. Fontos továbbá a piacra jutás, ugyanis a legérzékenyebb mezőgazdasági szektorainkat védenünk kell, főként ebben a mostani nehéz időszakban, hiszen helyszínen munkahely megtartó hatása van a mezőgazdaságnak. Ezeknek a szektoroknak a megőrzése egy holisztikus stratégián belül képzelhető el, amelyet figyelembe kellene venni minden egyes tárgyalás során. Tehát a bizottság vegye figyelembe ezt az összes megállapodás tárgyalása során, ne adjunk csak úgy ki ö, koncesziókat. Nem tarifális akadályok itt a növény, egészségügy és más kérdések is felmerülnek, mint ahogyan tudják önök is. Itt az a lényeg, hogy a mi óvatossági elvünket, jogszabályainkat ne tegyük kockára, mert így tudjuk biztosítani a fogyasztók jogait. Fontos a szellemi tulajdonjog is, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során nem szabad, hogy ezt az aspektus figyelmen kívül hagyjuk, tovább kell harcolnunk a hamisítás ellen, és meg kell őriznünk az eredet megjelölésünket. Fontos a fogyasztók tájékoztatása, el kell utasítani, és ezzel kapcsolatban jó magam személyesen módosításokat fog beterjeszteni, el kell utasítani azokat a kereskedelmi megállapodásokat, amelyek az e- földrajzi eredet megjelölést nem veszik figyelembe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, ne lépjék el túl túlságosan a hozzászólás idejét. Michael asszony, köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Ami nekem hiányzik a dokumentumban, az az átfogó megközelítés a harmadik, negyedik pontban. Újra és újra arról beszélnek, hogy a legnagyobb hasznot akarjuk a gazdáink számára. Ezt megértem, persze, Ez gazdasági szakbizottságként van dolgunk, és hát közelinek érezzük magunkhoz a mezőgazdaságot, de mekkora mozgás van az egész világon, rengeteg a menekült. Itt olyan mezőgazdasági politikát kell támogatnunk, amely szembe megy a menekülés okaival, és nem képzelhető el, hogy hatásvizsgálatra van szükség adott esetben nem csak a gazdáink számára, hanem globális hatásvizsgálatra is, és az nem lehet, hogy mi akarjuk a legnagyobb hasznot lefelőzni az egészből, hanem a másik oldalon is szükség van haszonra. Aki azt gondolja, még mindig mások kárára vagy költségére tudunk majd jó üzletet csinálni, az még nem ér értette meg, hogy hogyan működik világ, még mindig nem látja a menekülteket, akik globálisan elindultak az útjukra. Köszönöm, Nikolson. Nikolzon úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes ez a téma, amelyet most prezentálunk az Európai Unió prioritást adott a globális kereskedelemnek, és a saját kormányom és más termelők is Európában látják ezt. Nem hiszem, hogy a kereskedelem ellenes fellépés hasznos lenne. Azonban az elvek működnek, és az Európai Bizottság összeállította az elveket természetesen, és a gyakorlatban úgy tűnik, hogy működik, de igazából a mezőgazdaságot úgy tűnik csak alkupozíciónak tekintik az elején. Bizonyos mértékben egyrészt Hogan biztos úr igyekszik támogatást adni és felvetni a gazdák témáját. Sok pénzt kíván kiharcolni Európán belül a gazdák számára. Melström biztos asszony viszont úgy tűnik, hogy igyekszik kialakítani és új piacokat keresni. Ez a két sínen futó dolog. Igenis, azt gondolom, hogy a TTIP, az Egyesült Államok igenis azt láthatjuk, itt vannak érzékeny szektorok, amelyek például a tejipar, stb. És a helyzet egyre inkább romlik, egyre úgy tűnik. Úgy tűnik, hogy a liberalizáció problémákat okozhat minden egyes szektor itt az EU mezőgazdaságban nehézségekkel szembesül, kivéve talán a gyümölcsöt. Nézzük, mi történik a választások az Egyesült Államokban, ez is befolyásol bennünket. E, ez be, azt gondolom, hogy ki kell várnunk, meglátjuk, hogy ki lesznek a jelentések, talán Trumpor felé, felépíti ezt a falat, amiről beszél, és a TTIP-per kapcsolatban is vannak kételjek, és azt gondolom, hogy van ok az aggodalomra a Mercosur kapcsán is. Azt gondolom, hogy a Mercosur az egész Európai Unióban problémát jelent a marhatenyésztésre, szarvasmarhatenyésztésre, itt azt gondolom a szállítások nehézséget jelentenek majd, és tényleges kérdés valójában az, hogy az Európai Bizottság tárgyalói hogyan tudják kezelni ezt a nehéz helyzetet. És volt itt egy eredeti javaslat, nem tudom hány ezer tonna szarvasmarha húsról beszélnek, és amit el kéne osztani az Európai Unióban, azt mondják, hogy ti Európában elfogadtátok már ezt a mennyiséget, de még egyenre mi tárgyalni akarunk, a tárgyalóknak itt fontos szerepük van, és nagyon nehéz lesz azt gondolom elérni, amit szeretnénk. Köszönöm szépen, osztom az ön véleményét én is néha azt a benyomást szerzem, hogy a tagállamok nem igen aktívak ebben a kérdésben. Vonatkozik ez egyébként a gazdáinkra is. Tarant úr. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit kiegészíteném mindaz, ami eddig elhangzott, és ehhez csatlakozni tudok. Azt gondolom, hogy a válság megszorítások idején, amelyben a gazdák is vannak, el kell utasítani azt, hogy az Európai Unió, Unió más országok gazdáit támogatja, harmadik országok gazdáit. Itt Moldáviára gondolok, akik vám támogatást kaptak a, a, az orosz embargó miatt sújtott almatermésre. És ma Tunézia amely jelentős konkurenciát jelent Európa déli része számára, nem, eh, teszi, nem eh, tartja tiszteletben a mi szabályozásainkat, például a cseresznyére vonatkozóan. Tehát azt gondolom, a szabadkereskedelem ezen eh, támogatásai tönkreteszik az európai mezőgazdaságot. Köszönöm. Zsófila Lászony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek és a munkáját amely a jelentés legfontosabb témájává emeli a mezőgazdaság és a kereskedelmi tárgyalások kapcsolatát. Mik a kritikus pontok szerintem? Az INTA szakbizottság felé. A mi véleményünk alapvetően fontos, ez az, ezt az is biztosítja, vagy bizonyítja, hogy az INTA szakbizottságbeli jelentésben eh, a, nagyon sok szó esik eh, a termelésről, az iparról, de a mezőgazdaságról nagyon kevés. Ezért fontos a mi szerepünk. Először is azt az elvet kell hangsúlyoznunk, hogy a mezőgazdaságot nem lehet sohasem apró pénzként kezelni. Az új piacok eh, felé való nyitás nagy lehetőség is a gazdák számára, bilaterális, multilaterális szinten egyaránt, de ugyanakkor világosá kell tenni azt is, hogy ezekben a megállapodásokban kölcsönösség, a termények, termékek nyomon követhetősége alapvetően fontosak, mert így a fogyasztók is látják, hogy honnan jönnek az adott termékek, és tudják azt is, hogy ott hogyan gazdálkodnak, milyen módszerekkel látni kell a növényvédelmi normatívákat is, és azokat a kötelezettségeket, amelyek a fenntarthatóságot szolgálják élelmiszerbiztonság és környezetvédelem szempontjából egyaránt, a mi gazdáinkat kötelezik, de a beérkező termények esetében ez nem mindig garantált, és ezért tisztességtelen verseny alakul ki. Erre rámutat a jelentéstevő is. Oda kell figyelni azokra a védelmi mechanizmusokra, amelyeknek rugalmasnak kell lennie, és nem szabad, hogy csak papíron létezzenek ezek, mert ami idén a paradicsom példáján láthattunk, az önmagáért beszél. Fontos az, hogy a bizottság dönt, saját döntési hatáskörén belül tudjon fellépni. Az európai piacokat komplexen kell figyelembe venni, és oda kell figyelni azokra a kihatásokra is, amelyeket helyi szinten láthatunk. Ezért fontos, hogy hatásvizsgálatokat végezzünk helyi szinten, regionális szinten egyaránt, elő, el, tehát előre is, és a megállapodások érvényessége alatt is. Ezt láthattuk a tunéziai eset kapcsán, amelyet gyakorlatilag sötétben írtunk alá azt is látjuk, hogy a megállapodásokat tájékoztatás kell, hogy kövesse, amely részletesen beszámol a kereskedelemről, és végül a megállapodásoknak semmiképpen sem szabad ellene mennie a földrajzi eredet megjelölési rendszernek, amelyet mindenképpen meg kell őriznünk. Ilyen, ilyen szempontból a TTIP nem jó példa. Köszönöm szépen, meg Kines asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Eranc kolléganőnek. Itt a hat bekezdőből álló véleményről van szó. A legfontosabb kérdés a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság feladatait. azt gondolom, hogy bátornak kell lenni. Ez nagyon fontos, az első bekezdés rendkívül fontos, és támogatnunk kell szerintem a parlamentben, már régóta vagyok itt még. Mendelzon úr volt, tárgyalt a világkereskedő megállapodásról. Igen, felhívta a figyelmet arra, hogy nehezebb helyzetbe is kerülhetünk, és talán ebben az ügyben igaza is van ebben a kérdésben. Bilaterális keretek között számos tárgyalást folytattunk, a legfontosabb, hogy milyen hatások keletkeznek a különböző kereskedelmi megállapodások nyomán. Én támogatom a kereskedelmet, de mezőgazdaság esetében ez egy érzékeny terület számos tagállam számára. Itt különböző témákat kell különböző termékekben megjeleníteni. Nikolzan úr elmondta, a szarvasmarha ügyben a vidéki területek számára ez súlyos nehézségek alakulhatnak ki, számolni kell negatív következményekkel is, hogyha aláírunk egyet tényleg mezőgazdasági bizottságként figyelnünk kell a mezőgazdasági vagy a kereskedelmi kollégákra, hogy megértsék, mennyire fontos a mezőgazdaság, hogy igenis az érzékeny termékeinket a lehető legjobb módon meg kell védeni. Ez rendkívül fontos, mert a mezőgazdasági területen óriási problémáink vannak pillanatnyilag Európában. Ez egy nagyon fontos vélemény, hogy érzékeltessük mi a lényeg. Köszönöm szépen. Azt hiszem, teljes joggal mondta, amit mondott. És azt hiszem, hogy az engedményeink során figyelembe kell venni, hogy fontos érdekeket meg kell védeni. Különben nehézségeink lehetnek. Szelinovics úr kap szót. Thank you very much, Chair. I would like... Köszönöm szépen az, köszönöm a, az előadónak a vélemény elkészítését. Mi így a legtöbb ponttal egyetértünk. Liberálisként azt gondoljuk, hogy a kereskedelem az egyik legfontosabb érték, és kereskedelem nélkül nincsen prosperitás sem, de a bevezetőm után azt el kell, hogy mondjam, hogy a mezőgazdaság, ha túlságosan, nyilvánvalóan egy alkupozíció része a tárgyalások során. Éppen ezért ennél többet kellene tennünk. Itt azt kell mondani, hogy ez a legnagyobb alkupozíció. Alkuzni tárgyalni kell természetesen, de időként a mezőgazdaságtól várják el a legtöbbet igenis fel kell hívni a figyelmet a TTIP tárgyaláson, a mezőgazdaság fontosságára. Be kell fejezni a TTIP tárgyalásokat, eredményre kell jutni, de meg a mezőgazdaság területén egyensúlyt kell kialakítani az érdekeket figyelembevő rá kell mutatni arra, hogy az a kár, hogy a kereskedelem hiánya a mezőgazdaság számára is fontos, és a kár óriási. Gondoljunk csak az orosz embargóra, itt is óriási kár keletkezett a mezőgazdaság számára Európában. Meggyőződésünk, hogy új piacok jelentenek lehetőséget, és ez segíthet kivezetni bennünket a mezőgazdasági válságból, amelynek a közepén vagyunk. De rá kell mutatni arra is, hogy és óvni kell az illúziótól, hogy meg tudjuk oldani az összes problémánkat az új piacok révén. A mezőgazdasági szektornak önmagát kell megreformálnia, képesnek kell lennie erre. Az egyik része a megoldásnak nyilván az új piacok, de nem az egyetlen. Köszönöm. Itt a kérdés természetesen az, hogyan tudjuk, milyen irányba tudjuk önmunkat modernizálni, Danton úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem térek vissza a korábban említett uh, váltópénz kérdésére, úgymond. Nagyon fontos uh, a élelmiszer ágazat uh, speciális jellegzőre felhívni a figyelmet. Ez pedig sokkal érzékenyebbé teszi ezt a területet, és nagyon fontos, hogy megfontolt, kiegyenlített eh, megállapodásokat kössön az Európai Unió. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy ezt a területet a piaci nyitás eh, nehéz hatásaitól is megvédjük illetve a konkurensektől, az USA-ról, mert beszéltünk Mercosur országokról is, Új-Zéland és Ausztrália és konkurensek. Azt gondolom, a Mercosurral kötött megállapodások nem eh, megnyugtatóak, és 2010, 2004 óta 12 év alatt a világ sokat változott. Nagyon fontos, hogy a bizottság um, odafigyeljen a kereskedelmi engedményekre, illetve nagyon fontos koherenciát teremteni a kereskedelmi politikák, illetve a kap hatásai között, amelyeket a szerződés is rögzít. Például a piaci stabilitás, nem támogathatjuk egyrészt a csökkentett abból a gazdákat, másrészt pedig nem nyithatjuk meg az európai piacot a legerősebb versenytársak felé. Nagyon fontos, hogy realisták maradjunk, és megosztottak a tagországok a kereskedelmi, illetve mezőgazdasági kérdésekben. Felteszem a kérdést, hogy a vto val mi a helyzet, a Dohai forduló nem hozta meg a várt célokat, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió újra definiálja stratégiáit a vto val szemben. Nem szó, hogy a kereskedelmi, világkereskedelmi megállapodások a saját érdekén kellene menjen, menjenek. Tehát nem gondolom, hogy mi maradjunk az egyetlenek, akik tovább védik a WTO-t, illetve tovább alkalmazzák a WTO-n belül kötött megállapodásokat. Köszönöm. És gyakran mi vagyunk azok, akik kezdeményezőek ezen a területen, és az egyetlenek is e közben. Legalábbis a pozíciókat gyakran így értelmezik. Parancsolj! Európai Bizottság hatásvizsgálatok nélkül próbálja megnyitni az Európai Unió piacát a dél-amerikai termékek elől. Jim Nicholsonhoz szeretnék csatlakozni, tovább bontanám az általa elmondottakat. 78 ezer tonna dél-amerikai marhahús, 78 ezer tonna dél-amerikai baromfihús, 700 ezer tonna dél-amerikai kukorica, és 600 ezer hektoliter dél-amerikai etanol érkezne be Európába. Tisztelettel kérdezem az Európai Bizottságot, hogy meg tudják-e nekem mondani, hogy majd mennyi európai kisvállalkozás, mennyi európai gazda fog emiatt becsődölni, tönkre menni. Köszönöm szépen a szót. Posso Agniu. Köszönöm, Ennyi úr. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy meg Guinness, eh, azt is Nikolson úr felvetették a Mercosur kérdését, felhívták a figyelmet eh, arra, hogyha az EU továbbra is folytatja ezt a jellegű politikáját, és továbbra is tárgyal ezek a szegény dél-amerikai országokkal, akkor ennek katasztrofális következménye lesz az írországi szarvasmarha ágazatra, Nagy-Britanniára is, Zsimnakoszon Észak-Írországból származik, és Írországban nagyon elterjedt a fővel etetett állattenyésztés, ami a a kampányt illeti, a népszerzési kampányt, ezt csak arra használták fel a gazdák felé, hogy bemutassák az EU megfelelően cselekszik, de ez nem igaz. Mindannyian, akik olyan területeket képviselünk, ahol elterjedt ez a típusú állattenyésztés Nagy-Britanniában, illetve Írországban fontos, hogy elutasítsuk a a kapcsolatos tárgyalásokat. A T-tippekre ugyanez vonatkozik, és én magam hat órát töltöttem azzal három különböző szekcióban, azzal, hogy elolvassam a TTIP-ek mezőgazdaságra vonatkozó részét, és őszintén szólva úgy, úgy érzem, hogy teljesen bolondnak tekintenek, megkérdezem a kollégákat ebben a szakbizottságban, hogy jártak -e ebben az teremben, és elolvasták-e a mezőgazdasági részeket, illetve okosabbak lettek-e tőle. Köszönöm. Köszönöm. Ennyi úr, Számítunk az ön szavazatára, amikor majd a biztos ellátogat hozzánk, és erről a témáról beszélünk. Járul, parancsoljon. Köszönöm szépen, be kell valljam. Én is négyszer jártam már az olvasóteremben, és próbáltam elolvasni a mezőgazdasági részeket. Amikor izgalmasá válik a téma, akkor vége a szövegnek, úgymond. Hát azt gondolom, hogy a szakbizottságban is beszélnünk el ezekről a kompromisszumokról. Ami a kumulatív hatásokat illeti, csatlakozom az előttem szólókhoz, két dolgot szeretném kiemelni. A kereskedelem jó, azért is, mert különböző termelési filozófiákat, folyamatokat lehet összeretni egymásra, és szeretném, hogyha lennének olyan viták is, amikor arról beszélnünk, hogy értelme van -e ezeknek a standardoknak, amelyeket mi rögzítettünk, mi magunk tesszük nehéz és saját hátizsákunkat, úgymond a hiányzik, és mérgelődünk, amiatt, hogy máshogy termesztenek, termelnek másút. Ez fontos, hogy egyensúly legyen, és ha nem tudjuk finanszírozni a hátizsákot, akkor valamit ebből ki kell engedni. Második megjegyzés elhangzott, a TTIP-eknek nagyon érzékeny része a mezőgazdaság. Gyakran megéltem azt, hogy elhamarkodottan um, neveztek bennünket hiányzó kapocsnak, uh, vagy mumusnak. Fontos, hogy a, kereskedelmi megállapodásokról beszéljünk, minek van értelme, minek nincs értelme, Itt, hogy egy mellékmondatban szerepelhetne az, hogy a társadalom úgymond magas standardokat kíván, és így a világpiacon ez megnehezíti a helyzetünket, tehát el kell gondolkodnunk arról, hogy ezek a szabályok, előírások értelmesek el mindenütt. Köszönöm. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ellentmondásnak tűnik nekem az, hogyha új piacok felé nyitunk, közben pedig védelmet kérünk a saját piacaink számára. Hát ez a évek óta zajlik. Az Európai Unió eh, a szabadkereskedelmet elutasította egy darabig. Franciaországban például az Intermarché nevű szupermarket lánccal, amely a sertéságazatot támogatta. Tehát ez utopisztikusnak tűnik az érzékeny ágazatok részek védelme, hiszen az Európai Unió képtelen ezeket a szabályokat saját piacain betartatni. És ez az európai mezőgazdaságot kockára tesszük a ttip is. Hát ne rohanjunk új piacok után, hiszen ezzel csökken az import, és a nemzeti piacok védelme valósul meg. Tehát nagyon fontos a szociális dömpinget is megakadályozzuk, hiszen ez szintén kockázatot jelent mezőgazdasági ágazataink számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Desz kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma reggel ettem egy banánt, amely nem európai piacról származik, egy olyan kávét fogyasztok, ami nem európai piacról származik, úgy szintén, tehát a kereskedelemre szükség van, viszont fontos, hogy ez fair kereskedelem legyen. Nagy aggodalommal tölt el az, ahogy a nagy koncernek ezt a kereskedelmet kihasználják. Én a Bundestagban eltöltött időmre emlékszik, tíz évig voltam a német-brazil parlamenti csoportnak, és más dél-amerikai eh, országokkal is megismerkedtem, például ami a banán átkialakítását illeti, az a koncern, amely kereskedelmet folytatott az említett országokkal, megállapította azt, hogy mondjuk 10 kg banánt, hogy ennek ára 75-ről 250-re csökken. Ami a csomagolást illeti, ennek költségei 75 dollárba került mindez Németországban, 38-ban, 38 dollárnyi volt, tehát 25 uh, USA cent miatt uh, úgymond ezt a gazdától vették el. Tehát nagyon fontos a kereskedelemben, hogy fair uh, viszonyok uralkodjanak. Ami pedig Mercosurral kötött megállapodásokat illeti, a kollégák, akik régebb óta vannak itt, emlékeznek arra, Gyakran említettük azt, hogy az agrárimport akkor szabad megengedni, hogyha a mi védelmi, környezetvédelmi, állatvédelmi, egészségügyi és szociális minimum feltételeinknek ezeket eleget, ezek eleget tesznek. Tehát ha ezek megvalósulnak, akkor a kereskedelemtől se kell félni, mert az érzékeny termékeket illeti. Itt bizonyos mennyiségeket kell megállapítani, a felső határ nem lehet tetszőleges, például nem lehet tetszőleges mennyiségű marhahús beengedni Dél-Amerikából. A probléma az, hogy a gazdáinkat túl sok előírással terheljük, A múlt héten egy fiatal gazda 500 euró bírságot kellett, hogy fizessen, teljesen feleslegesen, tehát e, járt a Brazíliában is, ott ez nem így van, mi vagyunk kibások amiatt, hogy olyan előírásokat terheljük a gazdákat, amelyeket esetleg nem értenek, és ezért kényszerítik őket e, bírság fizetésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, Buda úr. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt... Köszönöm szépen, nagyon röviden. Nagyon sokat beszélünk a mezőgazdaság válságáról, de ne felejtsük el azt, hogy ezt csak akkor lehet megoldani, hogyha új piacokat keresünk. Mert ma túl sok a termelésünk, túl termelési válság alakult ki, és a gazdáink túl sokat termelnek. Tehát új piacokra van szükségünk. És azt is látom, hogy vannak olyan kollégák, akik ezzel nem értenek egyet, de talán kevésbé probléma ez ma, mint korábban. És bizony, az amerikai piacok rengeteg európai terméket tudnak felszívni, jobban oda kell tehát figyelnünk a minőségi sztenderdek kérdésére mindenféle szektorban így van ez, akár a gabona piacon, akár a zöldséggyümölcs piacon, vagy az állattenyésztésben. Egyszerűen figyelembe kell vennünk, tisztába kell lennünk azzal, hogy nem tudjuk eladni a terményeinket, hogyha az orosz piacokat lezárjuk magunk előtt. Bizony a földrajzi eredet megjelölés a Biblián kell, hogy maradjon. Az emberek, a fogyasztók szeretnék tudni, hogy honnan jönnek azok a termékek, amelyeket, amelyekért fizetnek, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból megtalálhatjuk az európai mezőgazdaság fejl, fejlődésének alapjait. Új piacokra van szükség, különben semmit nem fogunk tudni elérni a wczorajsze hanowerskie spotkanie na szczycie Köszönöm szépen a tegnapi Hannoveri eh, csúcs találkozón is eh, a célzott szankció kérdéséről volt szó. Caputo képviselő. Köszönöm szépen. Én először is szeretnék visszatérni az új piacok eh, felé nyitás kérdésére. Ez valóban nagyon fontos a jelenlegi mezőgazdasági válság kapcsán bilaterális és multilaterális szinten is harmadik országokkal fel kell vegyük a kapcsolatot, ugyanakkor garantálnunk kell a legérzékenyebb szektorok védelmét. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a mezőgazdaságot nem lehet koncesszió tárgyává tenni a kereskedelmi tárgyalások szempontjából versenyképes feltételeket kell biztosítani, és tisztességes partnerekkel kell tárgyalnunk, figyelembe kell vennünk azt is, hogy az európai gazdáknak milyen sok feltételnek kell megfelelniük, környezetvédelem, szociális szempontok szempontjából. Tehát, hogyha nyitunk új piacok felé, az rendben van, de csak ilyen feltételek mellett. Egyetértek más olyan kollégákkal is, akik utaltak arra, hogy a földrajzi eredet megjelölés a harmadik országokkal való a tárgyalások során színek van feltétel kell, hogy maradjon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anten képviselő kéri a szót. Avec les assistants d'Esther et Hans Garcia, nous avons pris note des différents... Figyelembe vettük a megjegyzéseket, Herenc Garcia kollégánk is feljegyzéseket készített. Köszönöm szépen. Akkor kedves hölgyeim és uraim, én azt gondolom, hogy a DJ Agrinak, az Európai Bizottsághoz írjunk egy levelet ebben a kérdésben. Úgy gondoljuk, hogy miután nincs itt az Európai Bizottság képviselője, ez a leghelyesebb eljárás. Vannak itt ugyan Európai Bizottsági emberek, de ők más témákkal foglalkoznak. Tehát azt szeretném kérni a titkárságtól, hogy ilyen értelemben keressék meg az Európai Bizottságot. Néhány megjegyzésem nekem is lenne. A szabadkereskedelemnek sok az előnye, de csak akkor, hogyha a versenyfeltételek kiegyensúlyozottak. De azért vannak itt problémák a tárgyalásokkal kapcsolatban. A tárgyalások mindenképpen különböző érdekeket tükröznek, és mind a két tárgyaló fél érdekeit figyelembe kell venni. És próbáljuk meg a nem jó kompromisszumokat elkerülni, mert különben az európai mezőgazdasági modell egyszerűen kihal és akkor ezt ki is kell majd mondanunk, el kell mondanunk, és el kell magyaráznunk a gazdáknak, és ebben az esetben eh, a veszteségeket is kompenzálnia kell majd valakinek. A probléma az az, hogy más szinten történnek meg ezek a döntések. Ahogyan már elmondtam, a Harnoveri csúcs találkozón eh, politikai értelemben eh, arról esett szó, hogy inkább gyorsítsuk fel ezeket a tárgyalásokat rendben van, de azért ne felejtsük el, hogy az európai gazdák érdekeit is figyelembe kell vennünk, nem szabad megfeledkeznünk róluk. Nagyon fontos lenne az is, és ezt többször, szinte mániásan fogom ismételgetni, hogy a frakciókban is jó lenne erről elmélyült vitát folytatni, meg Guinness képviselő kiment. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt a vitát a parlament összes fórumán, még akár Schulz elnök úr szintjén is le kell folytatnunk. Schulz úr igencsak liberális hozzáállást tanúsít a kereskedelmi tárgyalások kérdésében. Ebből fakadnak egyébként az én aggájaim is, mert úgy gondolom, hogy ha ilyen kompromisszumokat fogunk kötni, és kompromisszumot kompromisszumra halmozunk, akkor már túl késő lesz ahhoz, hogy aztán az ezekről a problémákról beszéljünk érdemben. Április 29-én lesz a módosítások beterjesztésének határideje. Köszönöm szépen McGuinness asszonynak és Danten úrnak is a munkáját. Tehát még egyszer április 29-ére kérjük benyújtani a módosításokat. Még egyszer köszönöm szépen, és térjünk rá a következő napi rendi pontunkra. Hans Galler itt várakozik, de talán így is jó volt, mert így legalább egy fontos vitát ő is meghallgathatott a kereskedelmi liberalizáció mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról. Én úgy gondolom, hogy beszéljünk és kötelességünk, feladatunk az, hogy az európai mezőgazdaság sokszínűségét és sokszínű érdekeit képviseljük. Nagyon örülök annak, hogy ön fog koordinálni ebben a témában a Költségvetési Szakbizottsággal együtt. Ön jár képviselővel fog együttműködni, a 8-as és 9-as pontokat ezért együtt fogjuk tárgyalni, és most meg is adom a szót Gájer úrnak, aki a meghívott vendégünk. Elnézést, még Jár úr is szeretne előtte hozzászólni. Döntsék el egymás között, ki akar először megszólalni. Ähm, köszönöm, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy ma délelőtt részt vehettek az eszmecserén a 2017-es költségvetés kialakításáról. rövid megjegyzéssel kezdeném a sok állásáról szeretnék beszámolni. A tervezett közé tételét 2017-es évre, május 25-ére várjuk a bizottságtól. Ekkor kezdődik majd a tartalmi egyeztetés erről a tervezetről a költségvetés hatóság két ágától, ami a tanács és a, bizo- illetve a parlament két anyagá rendelkezésre, az irányelvek, és ezek rögzítik a jövőbeni tárgyalások menetét. A parlament az iránymutatásokat, amelyeket én bemutattam a Költségvetési Bizottságnak, mm, nagyon konstruktív módon egészítette ki. Márciusban fogadtuk ezt el, és a mi menetrendünk így készen áll a következő tárgyalásokra, és a parlament részéről így folytatjuk majd a munkát a mandátumunkkal. Egy kicsit légüres térben mozgunk, mert a két intézmény a kiinduló pontját ugyan már rögzítette, de konkrét eh, pontokkal még nem rendelkeznek, mert nincs meg a költségvetés tervezet egyenlőre. Jelenlegi eh, tanácsi parlamenti kiinduló teljes pozícióból levezethetjük azokat a keretfeltételeket, amelyeken belül mozognak majd a tárgyalások. Az Európai Parlament sajnos a Lisszaboni szerződés óta nincs már úgymond olyan erőteljes helyzetben, mint korábban, hiszen Lisszaboni szerződés rögzíti azt, hogy olvasatban kell megállapodni a tanácssal, első vagy második olvasatban. Ez azt jelenti, hogy a bizottság kapott kulcsfontosságú pozíciót, hiszen neki kell egyeztetni a és hatóság két ága között, másrészt pedig a, a tanács Csi elnökség van még stratégiai kulcspozícióban. Az elkövetkező években különböző tapasztalatokat gyűjtöttünk a soros elnökségekkel. Anélkül, hogy elmerülnék ezek részleteiben, azt a stratégiai következtetést vontuk le mindenből. Nagy a különbség a között, ha mondjuk képes-e a tanácsi soros elnökség tanácson belül megállapodni, és a parlamenttel úgy egyeztetni, hogy ezt bemutatja, és elmondja azt, hogy egy olyan kompromisszumról van szó, amelyet nem nagyon érdemes megbolygatni. Legutóbbi alkalommal a parlament azt válaszolt erre, hogy úgy gondolja a tanács, hogy a parlamentnek a száját kell folyamatosan befogni, és nem fog semmit szólni. De az elmúlt évben a luxemburgi soros elnökséget más tapasztalataink voltak. A luxemburgi elnökség uh, a parlament és a bizottság között kijelölt egy olyan útvonalat, amelyen ez haladhatott, és a szlovák eh, eh, soros elnökség majd kulcsfontosságú eh, pozíciót tölt be, és nagyon örülök annak, hogy ma este találkozhatok a nagykövettel, illetve tájékozódhatok arról, hogy a, az elnökség hogyan akarja ezt az alkalmat megragadni. Ami a tanácsi dokumentumot illeti, ez az anyag nem túl sokat idérő, ígérő. Kedves kollégák, én elkezdtem ezt olvasgatni, és felvennem azt, hogy lehet, hogy rossz anyagot olvasom, hiszen ezek 2016-os iránymutatásokat tűnt úgy, hogy szó szerint átvette az anyag. Az első négy oldalán az iránymutatásnak pusztán egy fél mondatot változtattak az előző anyaghoz képest, és a dokumentum utolsó két oldalán fogalmazták meg a módosításaikat, de legyünk túlságosan igazságtalanok. Ha azt mondjuk, hogy mondjuk két bekezdést cseréltek fel, ez azt jelenti, hogy a tanács részéről a 2017-es költségvetési évről szóló tárgyalások nem mozdultak a korábbi helyzetükből, ugyanez a helyzet, mint 2016-ban, és aki követte a 2016-os költségvetési tárgyalásokat, az láthatta, hogy a bizottság megközelítése a válság tükrében, tehát ezt teljesen meg kellett változtatni. A hármas kategóriában, ez a politika négyes kategória, ez a külpolitika, itt a marzsokat, amelyek az éves költségvetés felső határa, illetve a középtávú pénzügyi keret között. Tehát ez teljesen ki kellett, hogy aknázzuk a marzsot, azért, hogy a menekült válságot megoldjuk valamennyire a költségvetésben. Ez pedig azt jelenti, hogy a négyes kategóriában az összes pénzt felhasználtuk azért, hogy a menekülés okait feltárjuk, és Szíria, Szíriát támogattuk, tehát egyéb országokat a belpolitikai kategóriában, pedig az összes lehetséges eszközt mobilizáltuk arra, hogy a tagországokat támogassuk a menekült válságban. Tehát nulla a jelenlegi mars, a tanács pedig úgy kezdi el a tárgyalásokat, hogy azt mondja, hogy igen, de hát a legfőbb célnak annak kell lennie, hogy legyen megfelelő marzs az MFR felső határa és a 2017-es költségvetés tervezet között. Ez mit is jelent szó? Szóval szerint ez azt jelenti, hogy a tanács valószínűleg a következő stratégiát választja majd, ez nem eredeti, nem új stratégia, tehát a bizottsági költségvetés tervezetet veszik majd elő, összevonják a kifizetéseket, és hogyha okosak, akkor olyan kritériumokat alkalmaznak, hogy megnézik, mely programokat nem használják fel megfelelő módon, melyek azok a programok, amelyek nem fognak felhasználni annyi pénzt, amelyet előirányoztak számukra. Ezt fogják javasolni, és akkor utána a tanácssal vitáznunk kell majd parlamentként arról, hogy mi hogyan látjuk a költségvetés súlypontjait. Az én hozzáállásom, és ez egy olyan hozzáállás, amelyet a háznak kétharmada támogat is, mm, márciusban is ez történt a plenárison. Tehát én azt gondolom, a különböző válsághelyzetek, amelyekre sor került ebben az évben, illetve 2015 végén, ezek még eh, nem zárultak le, és egyáltalán nincs konka arra, hogy azt reméljük, hogy a menekült válság okai még ebben az évben megszűnnek, vagy a következő évben. Ugyanez a gazdasági helyzet, változatlan a hátrányos gazdasági helyzet nagyon sok tagországban, ez marad, és el kell gondolkodnunk arról, hogy az európai költségvetésen rendelkezésére álló korlátozott eszközökkel hogyan válhat rá a válságon. Kedves kollégák, a jelenlegi keret 2014 és 20 közötti időszakra nézve a költségvetési felső határokat rögzíti, és nagyon sok tagország, többek között Németország is a középtávú pénzügyi kerethez első ízben gratulált ahhoz, hogy a kiadások csökkentek, nem növekedtek első alkalommal. Most a válsághelyzetek miatt látjuk azt, hogy a középtávú pénzügyi keret az, amit Németországban úgymond kirakat megoldásnak neveznek. Tehát lehet, hogy ez bejött volna, viszont betört a gazdasági válság, a menekültügyi válság, a mezőgazdaságban a következett válság, tehát a 2016-os pótköltségvetésben erre reagáltunk, és a tanács mit tette közben? Ők azt mondták, hogy a kifizetéseket csökkentik, illetve feltették azt a kérdést, hogy a tárgyalási időszak közepén legyen a felülvizsgálat, és azt mondták, hogy Hát jó, majd megnézzük, hogy mindez hogy működik, levonjuk majd a megfelelő következtetéseket a 2020-as MFF-re nézve. Tehát annak az esélye, hogy több eszközt bocsátanak rendelkezésre, ezek ellen alacsony. Én emlékeztetnék arra, hogy azok a kategóriák, a kategóriák a költségvetésben nem fedik egymást kölcsönösen, ez azt jelenti, hogy nem tehetünk át az egyik kategóriából, másik kategóriába pénzeket. A mezőgazdasági szakbizottság tagjának fülében ez kellemesen csenghet, ez azt jelenti, hogy a kettes kategóriához nem lehet hozzányúlni, de ez azt is jelenti, hogy nem lehet másik kategóriából ide sem pénzeket átvezetni a kettesbe mezőgazdasági kategóriába. Van néhány különleges eszköz, ezeket eh, a ház a tagországi ellenállások ellenére eh, keresztül vitte, ha ezt nem eh, tesszük meg annak idején, akkor a 2016-os költséget is összeomlik, tehát nagyon sok politikai területen továbbra is válság van, tehát fontos, hogy az FC-ben is találjunk pénzeket, az Európai Stratégiai Beruházási Alap is megvalósuljon, ide 6 e, milliárdot kell tenni, 4 milliárdot kell találnunk az elkövetkezendő években. Ez a jelenlegi helyzet, kedves kollégák és meg kell nézzük azt, hogy az európai költségvetés pénzeit hogyan használjuk fel legjobban, azért, hogy változtassunk a helyzeteken. Azért, mert a parlamenti prioritásaink nem változtak továbbra is. Azt szeretnénk, hogyha az európai költségvetés hozzájárulna a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. teremtéshez az Európai Parlament irányelvei azt mondják, hogy nagyon fontos a különböző gazdasági anyagokat, mindegy, hogy ez az gazdasági előtekintés, a éves növekedési jelentés, az európai szemeszter, mert hogy ezeket úgy csoportosítsuk, hogy az európai eszközöket fel lehessen arra használni, hogy a válságból kilábaljunk. Továbbra is küzdünk a szegénység ellen, és az Európai 2020-as stratégiának továbbra is szerves a része. Szeretnénk csökkenteni a szegénység kockázatát a gyermekeknél. A kifizetési válság, amelyet a bizottság az egyik középtávú tervvel másikra áttörténés, áttérésnél csökkentett, ez egy technikai jellegű probléma, felmerül a kérdés, a plafon túl eh, alacsony úgymond megóvtak bennünket a tüdőgyulladástól, de hamarosan fázni fog a lábunk, amikor majd el kell kezdenünk a régi számlák kifizetését. Tehát a középtávú eh, időszak végére el fog fogyni a pénz politikai ígéretek, amelyek eh, szerepeltek a költségvetésben, ezeket ignorálták a tagországok, és utána kezdtek el a miatt csökkenteni. Ez olyan, mintha a költségvetés eh, elnöke azt mondaná, hogy itt van egy bevásárlási lista, eh, erre 100 eurót adok, ennyibe fog kerülni, viszont 75 eurót nyomok most a kezedbe, boldog újjá, ahogy tudsz. Ennyit szerettem volna mondani a vitánk elején. Most pedig várom hozzászólásaikat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Jár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Gajer úrnak a bevezetőt. Hát azt szokták mondani, minél közelebb kerül az ember az óriáshoz, annak kisebbnek látszik. Itt a költségvetésnél ez éppen fordítva van, minél közelebb kerülünk, annál nagyobb a gond, nagyobbak a gondok. Tehát messziről harmonikus, az egész ön is jól elmondta, a tagállamok azt mondják, az alapok ugyanazok, mint korábban, 2016-ra, még majd, hogy nem stabilnak mondhatnánk Hát, ugye ez az, amit a gazdák kérnének Európában stabilitás, de hát aztán minél közelebb kerülünk, annál inkább látjuk a problémákat, ő le is írta, hogy miről van szó valójában. El is mondta egyébként, hogyha úgy akarjuk, akkor jelentős gazdasági válság van a mezőgazdasági ágazatban, hogy a sertéseknél, a tejnél abszolút visszaestek az árak, aztán a mezőgazdaságban is árcsökkenés van, és ez nyilvánvalóan érinti a jövedelmi helyzetet. Tehát mondhatjuk, a gazdák a stabilitás szót nagyon szeretik, csak hát eh, látjuk, hogy mi van. De hát a pénzügyi ígéreteknek eleget is kell tenni, ha már kötelezettséget vállaltak. Erre fel is hívjuk a figyelmet, hogy mennyire fontos a mezőgazdaság, az agrárágazat, itt nem csak az élelmezésről van szó, hanem gazdasági tényezőként, munkahelyteremtőként is mennyire fontos. És itt eljövünk az első problémához. Némileg irritál bennünket, hogy már a középtávú pénzügyi tervezés keretében is úgy van ez, hogy a második pillérbeli kifizetések a vidéki térségről van szó, nos, hát ott csökkennek a kifizetések, hogy úgy mondjam, a tanács, egy tanács elvárja, hogy munkahelyeket akarnak teremteni, ugye, tehát ez egy ellentmondás ilyen szempontból. Most a második pillér, környezeti programok, innovációs programok, beruházási program, aztán még egy tartalék is adott esetben a régiókra nézve, hogy a gazdáknak adott esetben támogatást nyújtsanak a jövedelmük növeléséhez, hát nominálisan, névlegesen csökkentik az összegeket, hát ez kontraproduktív. Erre felül a figyelmet, aztán így van további pont is itt még. Ez már költségvetési politika magasabb iskolája, hogy úgy mondjam, az elmúlt ciklusban valahogy kijöttünk azzal, hogy volt egy éves növekedés, az úgynevezett deflációs tényező, tehát egy inflációs pótléknak nevezem én, ez nem szakszerű, hát ezt szétszórták gyakorlatilag az összes költségvetési tételre, ez a mezőgazdaságban nincs most, vagyis hát első alkalommal látjuk, hogy csökkenés lesz emiatt. Vagyis azt kell, hogy mondjam, a véleményünket el fogjuk juttatni a költségvetéses kollégának. Itt a fontosságot hangsúlyozok, a mezőgazdaság mennyire fontos. Aztán a második, amit mondunk, hogy nem elégszünk meg ezzel a csökkentéssel, ami a vidéki térségnél jelentkezik, és felhívjuk a figyelmet arra is természetesen, hogy gazdasági válságban vagyunk, a mezőgazdasági ágazatban is itt új megoldásra van szükség. Ilyen egyszerű ez így tehát az összefoglalója helyén való volt, és jó is volt, de hát lesznek még árnyék előadói találkozónk, itt kölcsönösen támogatni tudjuk egymást, még egy általános megjegyzésem is lenne. Az a helyzet is bosszant, hogy a tagállamok megrendelnek valamit, csak nem szívesen fizetnek. Azt szokták mondani, hogy fizessen az, aki a rendelést feladta, és hát itt azt hiszem valahogy helyre kéne hozni ezt aztán most, amit leírt az elmúlt időszakból áthúzódó dologként, mi van most ezzel? Ugye itt egy kicsit úgy az éves kiadásoknál lehet trükközni, egy kicsit ugye több éves programokról van szó, aztán van indulási nehézségesek a programokban, az első években mindig kisebb kiadások vannak, aztán az utolsó években a program feltöltődik, az összegek is magasabbak, és, és hát a kisebb kiadásokat a tagállamoknak eljuttatták, aztán amikor a végén nagyobb kiadások voltak, akkor a tagállamok nem fizették, nem, nem teljesítették a fizetési kötelezettségeket gyakran. Tehát eh, friss pénzzel fizetünk az elmúlt időszak miatt, azt mondja, azt gondolom itt az eh, Európai Parlament is eh, állásfoglalást készíthet, és elmondhatja, hogy ez ne forduljon elő, mert a, az, a költségvetési becsülettel vagy őszinteséggel ez nem függ össze nyilvánvalóan. Még egyszer mondjuk, tehát a stabilitás fontos, ez lesz a véleményünk központi része, de egyfajta rugalmasságra is szükség van, mert úgy kihívások jelentkeznek az agrárterületen. Ez is benne lesz. Hajszlin kolléga. Köszönöm szépen az elmondottakat. Szerintem egyetértünk, ami az alapokat illeti, hát hogy ezzel a költségvetéssel, ahogyan ezt letették ide, hogy végül is azt mondja, nem változott semmi, azt mondja, hogy az előterjesztésben, hát ezzel a pénz nem lesz elég, ez így van. Nem új ez a helyzet, nem új, Gájer úr elmondta, nem lesz kevesebb a válságból se. A régi dolgokat még nem fizettük ki. Most felteszem a kérdést alapvetően, hogy a parlament a végén hogyan, mit tud kezdeni egy ilyen helyzettel, amikor itt a szemünk előtt alulfinanszírozottság alakul ki, vannak ígéreteink, megtettük ezeket, éppen kifelé, amit finanszírozni akarunk, ezt nem tudjuk tartani, mi a helyzet akkor. Ugye panaszok hangzottak el, hát bizony a tagállamok felelősek a helyzetért, és mindenek előtt egy tagállam ahonnan a két kolléga érkezett, tehát beszélt, a Német Szövetség Köztársaságról van szó, hát vehemensen harcolt a Német Szövetség köztársaság azért, hogy legyen alacsonyabb ez a költségvetés. A sikeresek is voltak, még ünnepelték is. De Gájer úr most a szövetségi kormányt is észre kéne téríteni, hogy ez így nem fog menni és hogy ezzel a költségvetéssel 2020-ig nem tudunk élni, és utána másképp kell finanszírozni. Tehát az összes tagállamra és mindenek előtt Németországra kell nyomást gyakorolni, hogy a pénzügyi keretet újra kell tárgyalni, mert különben nem látok más lehetőséget, mert a vége az lesz, hogy nekünk kell olyan kompromisszumokat megvédeni, amelyekről tudjuk, hogy úgysem működnek. Tehát most a parlament eh, végül is mikor veszi komolyan magát, és mondja azt, hogy hát ezt nem szavazzuk meg, ez nem, nem, nem játszunk együtt így, és eh, ez nem fog működni. Mikor mondjuk ezt ki? Az előadók készek arra, hogy nem, nem, nem csináljuk meg, nem szavazzuk meg, mert így ilyen díl nem fog működni. És eh, Sajnos úgy szokott alakulni, hogy aztán mégiscsak megszavazzák valahogy az utolsó, ugye a keretet, és akkor nem lesz egyszerűbb a helyzet. De hát szerintem valamikor be kéne húzni a vészféket, mert különben, ha ezt továbbra is valahogy mindig megszavazzuk, akkor nem lesz ez jó így. Flenemer úr. Köszönöm szépen elhangzott legutóbb egy, egy néhány pont. Az egyik dolog, hogy mit kell elvégezni, igenis fenn kell tartani a költségvetés egy adott szinten, és a második pont a mezőgazdaság hátrányba került más területekhez képest a költségvetésben, ezt ki kell egyenlíteni. Nem tisztességes az, hogy politikusok döntéseket hoznak funkciókról például, és utána más viseli a következményeit ezt egyértelmű kell tenni, megfelelő alapon keresztül finanszírozni kell egyébként a piacokat, meg kell védeni. Nem lehet az alacsony költségű importtal versenyezni a mezőgazdaság területén. Egyébként a legutóbbi vita végén is megígyeztem, a kereskedelem fontos, mindenki számára ezt hallottam én, igenis, hogy az államok, ha eladnak több szarvasmarhát, stb. több húst, de igazából mi nem adunk el többet. Valahogy van, aki, hogy van, aki nyer, van, aki veszít, erről van a kereskedelem, de azért ez nem ilyen egyszerű, ami itt történt, mert mindig mi veszítünk, igenis, meg kezdjünk el többet enni, és a, a túlsúly veszélye fennáll. Tehát mit tegyünk ilyenkor? igenis van egy alapvető egyensúlytalanság, egy magas költségű gazdaság esetében, hogyha alacsony költségű importtal kell versenyezni, ezt nem fogja kibírni, és azt várják a gazdáknál, hogy semmiért dolgozzanak a végén és az, hogyha ezt végigviszük következetesen, akkor számos területen pénzt keresünk. tehát és a, nyilvánvalóan képviselnünk kellene a gazdákat, mint már tegnap elmondtam. Vannak olyanok, akiknek nem marad semmi gyakorlatilag a megsemmisülés felé haladnak, és ezeket a megjegyzéseket kéne megtenni. Nem kéne annyit beszélni az új piacokról, Szerintem azt a kereskedelmet kéne megvédeni, mert meddig is van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igen, tisztelt Gajer úr. Szeretnék köszönetet mondani az egyértelmű üzenetért, amit elmondott a költségvetéssel kapcsolatban. Ez egy őszinte beszéd volt, nem szépítgette a dolgokat, és a járulhoz fordulok a kérdéssel is önhöz is a négyes ponttal kapcsolatban. Plusz pénzt kérnek a sertés és a tej területre, természetesen ez a súlyos helyzettel a, a embargóval is összefügg, reális-e, hogy a mezőgazdaság ezen területeire plusz pénzek lesznek, plusz források lesznek? Reális ez? Járul, értem, hogy beleírta ezt a pontot, én is támogatom, erről van szó. Ha szavazni kell, majd megszavazom, de ha már itt van Gájer úr, akkor kérdezzük már meg, mennyire reális ez a követelés, vagy tényleg lesznek-e plusz pénzek az embargó miatt? Mert szerintem a választóink felől tartozunk ennyi őszinteséggel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül érdekes téma. Az, hogy mit is akarunk tenni hosszú távi stabilitásunk megőrzése érdekében a mezőgazdaság területén. Én azt hiszem, és erről persze nagyon sokat vitatkozhatunk, de mégiscsak az egyik legnagyobb fenyegetés a következő évek szempontjából az, hogy bizonyos tagállamok újra nemzeti kézbe akarják adni a mezőgazdasági szektort, azért, mert bizony voltak problémák a közös agrárpolitikai büdzsével. De én úgy gondolom, hogy a nagy problémák ellenére Európa továbbra is mezőgazdasági óriás, a mezőgazdaság finanszírozása is jól működik, viszont politikai értelemben bizony törpék vagyunk néha. Nekünk oda kell figyelnünk a mezőgazdasági eh, kérelmekre a 2017-es eh, költségvetés tekintetében. Fontos eh, a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és az élelmiszer fenntarthatóság kérdése ebből a szempontból. A több éves tervezés szempontjából is oda kell figyelnünk arra, hogy azonos szinten maradjon a finanszírozás, a nemzeti borítékok tekintetében is, de a közvetlen kifeje, kifizetéseket azt látjuk, hogy ezekkel kapcsolatban 1,36%-os csökkentést javasolnak, ez 2000 eurós szintet érinti, biztos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban nagyon kemény vitákra számíthatunk. Ami a válság tartalékot illeti, úgy gondolom, hogy ez egy hasznos eszköz lehet, de nagyon fontos, hogy jól definiáljuk az implementációs szabályokat. Ebben a véleményben oda kell figyelnünk a fel nem használt összegekre, amelyek tekintetében főként az a legfontosabb, hogy hogyan tudjuk visszacsatornázni a kap büdzsébe ezeket az összegeket. Nézzük most a magántőke helyzetét. Úgy gondolom, hogy itt az intézményi csökkentések, például az ellenőrzések terén elhibázottak lehetnek, és ami a felelősség megosztását illeti, például a földrajzi eredetmegjelölés úgy tűnik, hogy egy ügynökséghez kerülne, erre oda kell figyelnünk, ezzel nagyon óvatosan kell bánnunk. Én úgy gondolom, hogy az élelmiszer termelésre vonatkozó részt mindenképpen a Digi Agri berkein belül kellene megtartani. Ami a szélesebb területet illeti, oda kell figyelnünk, hangsúlyoznunk kell ezt is, és talán referenciaértékkel a büdzsére gyakorolt hatásokat is megvizsgálhatjuk. Tehát várjuk a bizottsági anyagot, és természetesen gyümölcsöző együttműködésre számítunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Én először is szeretném hangsúlyozni a többi kollégához hasonlóan, hogy nem szabad belefáradnunk abba, hogy a mezőgazdaság környezetvédelmi megtartó erejét, a munkahelyteremtő szerepét hangsúlyozzuk. Tehát továbbra is hangsúlyozom, hogy a 2017-es büdzsé a jelenlegi szinttel megegyező maradjon. A vidékfejlesztési programok, a LEADER programokat is beleértve, nagyon fontos vidékfejlesztési motor és a diversifikációt is elősegíti a gazdaságban, valamint a minőségi termékek előállítását. Tehát mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy ez az alap megfelelőképpen működjön. Fontos kihívás továbbá az árak volatilitásának kezelése, amely odafigyelést igényel, hogy ne csökkenjenek a gazdák bevételei. Fontos lenne az innovatív modellek bevezetése ezen a szinten, hogy meg tudjuk oldani ezt az árvolatilitási problémát a mezőgazdasági piacokon. És végül jó lenne, hogyha további pénzügyi forrásokat tudnánk biztosítani a sertés, zöldséggyümölcs és tejágazat problémáira, mert itt még további válságokra lehet számítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon örültem annak, hogy meghallgathattam Gáler úr véleményét, és azt hiszem, hogy a mai kérdések kapcsán el kell mondanunk azt, hogy nem lehet, tol- tehát nem lehet tovább tolerálni azt, hogy további csökkentések valósuljanak meg a szektorban, sőt, friss pénzre van szükség. A gazdák pontosan tudják azt, hogy a tagállamokban és a az EU-ba általában nagyon nagy szegénység uralkodik a vidéki területeken, a fiatalok elhagyják ezeket a területeket, csak öregek maradnak ott, és az, hogy most túltermelés van, nem jelenti azt, hogy 10 vagy 15 év múlva is ugyanezekkel a problémákkal kell majd megküzdenünk. Elképzelhető, hogy a jövőben nagyon nagy problémáknak nézünk elébe, amennyiben most nem eléggé hosszú távon gondolkodunk a vidéki területeken kétszer akkora munkanélküliség, mint a városokban, és másfélszer alacsonyabb a bevétel is. Ezt azoknak a mutatóknak az alapján mondom, amik rendelkezésünkre állanak. Az emberek, hogyha tanulnak vidéken, akkor el kell vándoroljanak egy városba, messzire, vagy akár hazájukat is el kell hagyják. Hogyha ezeket a problémákat nem akarjuk megoldani, akkor a belső migráció tovább fog növekedni, és az ezzel kapcsolatos problémák az infrastruktúrára, a szociális kérdésekre hatással lesznek. Ön azt is elmondta nagyon helyesen, hogy oda kell figyelnünk a válság gyakorolta hatásokra, hiszen most már másfél éve továbbra is válságban vagyunk, és a helyzet nem hogy javulna, inkább egyre rosszabb. Tudjuk persze, hogy honnan származik, hogy gyökerezik ez a válság. Először vissza kell térnünk a szabályozásra, amelyet feladtunk, vagy pedig további forrásokra van szükség. Itt nincs más megoldás. Nem a mezőgazdasági szektor okozta az ukra, ukrán-orosz ellentétet sem, és nem a mezőgazdaság volt az, amely azt mondta, hogy alkalmazunk embargót Oroszországgal szemben. Sőt, a mezőgazdaság a legnagyobb áldozata ennek az embargónak, és ennek semmi köze a válsághoz, semmi közük nekik a válsághoz, inkább elszenvedik azt. És ezért nagyon fontos a tejágazat támogatása. 3-3 és fél milliárd eurót úgy hirtelen elő tudtunk kapni a zsebünkből a migrációs probléma kezelésére, azért talán itt is lehetne friss pénzt találni, és elképzelhető, hogy a friss termékek, vaj, sajt szintén elosztható lenne a migránsok körében is, és ez egy újabb piacot jelenthetne kisebb és nagyobb intézkedésekre egyaránt szükség van, de a legfontosabb, hogy megértsük azt, hogy a gazdák nem szabad, hogy egyedül érezzék magukat, ne érezzék azt, hogy az EU vagy tagállamaik elhagyták őket, feledkeztek róluk. Takula képviselő. Köszönöm szépen. mindenképpen szeretném megköszönni Jár úrnak átfogó munkáját, nagyon kiegyensúlyozott, jó jelentéstervezetet tett le az asztalra a 2017-es költségvetés témájában. Nagyon fontos kérdéseket vett fel, mint például a versenyképesség biztosítása az európai mezőgazdaság számára, és az egyensúly hiányának kezelése az élelmiszerlánc kapcsán. A válság egyre rosszabb lesz, és ennek minden területen megmutatkozik majd a hatása. Jár úr véleményével kapcsolatban egy másik fontos üzenetre is felhívnám a figyelmet. Arra gondolok, hogy a jelenlegi büdzsé finanszírozási szintjét minimálisan meg kellene őrizni. Ez lenne a minimum. Ami a további támogatásokat illeti, különböző szektorok, tehát szektoriális megközelítése van szükség mindenképpen ezeket a szempontokat kell figyelembe vennünk, amikor előkészítjük a büdzsét, mert a mezőgazdaságban a dolog természetéből fakadóan hosszú távú hatásokkal kell számolnunk. Például a kvótarendszer megszűnése, azt gondoltuk, hogy pozitív hatással lesz. Például hazámban Finnországban nagyon nagy kérdés volt a tejkvóták feladása. Most a kevésbé a termelékeny zónákban persze ugyanez más problémákat vet fel. Nagyon fontos az, hogy a mezőgazdaságot egy élő gazdasági ágazatként tudjuk megtartani az egész Európai Unióban például a legszegényebb területeket támogassuk, és ezen keresztül a túlságos koncentrációt is el lehetne kerülni, amely nem jó az unió számára sem kis, sem nagy területeken. Jó néhány módosítást be fogok terjeszteni, de köszönöm szépen Jár úrnak a nagyon jó javaslatot. Dziękuję. Wyczerpaliśmy listę. Köszönöm szépen. Most pedig több képviselő nem akar felszólalni, úgyhogy Heisle úr kapja meg a szót a bizottságtól. Köszönöm szépen. Természetesen csak néhány előzetes megjegyzést tudok elmondani, mert ahogyan a jelentéstevő is elmondta, a formális javaslat május 25-én érkezik majd meg. A legfontosabb üzenet a stabilitás, kettő egész, illetve a 2017-es büdzsé a kap célkitűzéseinek megfelelően kell, hogy alakuljon. A közvetlen kifizetések tekintetében már a második implementációs évet tudhatjuk magunk mögött, tehát most már utazó sebességen vagyunk, hogy úgy mond. Ami a piac jellegét illeti, 2017-re úgy látjuk, hogy egy kicsit alacsonyabb szinttel kell számolnunk, mint 2016-ban. Ez annak is köszönhető, hogy az 500 ezer illetve az 500 milliós csomag 2016-ban fejtette ki a hatását, legalábbis mi így látjuk ezt a helyzetet. Ami a zöldség gyümölcságazatot illeti, itt a legfontosabb üzenet a bizottság részéről az az, hogy szeretnénk tovább alkalmazni a meglévő intézkedéseket egészen addig, amíg az orosz embargó is életben marad. Változásokra lehet számítani a 2017-es büdzsé szempontjából. Itt főként a tej piacokon lehet erre számítani, mert ez egy nagyon fontos területét tette ki a büdzsének, de 2017-re teljes mértékben kivezetjük a kvótarendszert, és ennek ilyen hatása lesz. Általános értelemben mi úgy azt várjuk, hogy az MFF al plafonjaihoz képest a kettes fejezetben alacsonyabb szinttel kell számolnunk, és ezért már egy javaslat is napvilágot látott a pénzügyi fegyelemre vonatkozólag, ez pedig csak a mezőgazdasági válságra vonatkozó pénzügyi kérdéseket fogja érinteni. Ami pedig a vidékfejlesztési területet illeti, itt a 2017-es plafonokra kell számítani, minden bizonyal lesz egy olyan év, amikor az új programozási időszak már megkezdődik, és ugyanakkor az előző programozási év lezárására is sor kerül, tehát itt egy átfedésekkel terhelt évre kell számítani. Természetesen a részletekkel majd május 25-e után tudunk szolgálni, de egy fontos utolsó megjegyzés, talán a parlament számára különösen érdekes ez. A kísérleti tervekre vonatkozólag várjuk a parlamenti listát, hogy önökkel még tudjunk cserélni a kísérleti tervekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Gájer képviselő, és azután Jár képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudok minden egyes hozzászólásra reagálni, megvitatni. A legtöbben járór véleményére reagáltak. Ez az Agrárbizottság ügye természetesen. Egy néhány pontra ennek ellenére reagálnék, ahol nekem szóltak a kérdések, és ahol úgy gondolom, hogy észszerűen tudok reagálni, és hozzá tudok szólni ténylegesen a vitához. Hát most mindenek előtt van -e elméletben esély arra, hogy kibővüljön az európai költségvetés ezt nem az éves eljárás keretében döntjük el természetesen, hanem olyan tárgyalásokon, ahol a középtávú pénzügyi keret kerül szóba, ez 2020-tól lesz megint aktuális. Hát most kezdjük el a tárgyalásokat, erre vonatkozóan a vitákat a tagállamok már beszélnek egymással, erről voltak szemináriumok Berlinben, Amsterdamban, az elnökség, a mindenkori elnökség ezt megszervezte, ahol alapvető kérdéseket felvetnek, és egész, őszinte meg vagyok lepve, hogy elég, elég nyíltan beszélnek róla, hallani ezt, azt, olyan hangokat is, hogy ami egy kicsit reménykedővé tesz olyanokat is, mint én, aki már sok mindent látott a költségvetés kapcsán. Persze az alapvető fontosságú az, hogy az Európai Bizottság a reviewhoz, a felülvizsgálathoz mit terjeszt elő az év végén, amikor a középtávú keretet vizsgáljuk felül. Ez nem kell profétának lenni, ezt távol tartják a a brit népszavazástól is távol tartják a jelen az aktuális költségvetéstől is, tehát nem akarnak feltétlenül kapcsolatot teremteni ahhoz. Ennek nem érdeke az, ez nem érdek az Európai Bizottság, nekünk talán éppen az az érdekünk, mert intenzíven meg kell beszélni, hogy helyesek-e a prioritások az európai költségvetésben, és elmondom, Hát specialistéként eh, vannak egy jó néhányan, akik azt is mondják, hogy a mezőgazdaság alapvető támogatását gondoljuk meg újra. És hát meg kell beszélnünk azt is, hogy az EU-nak eh, megvan-e a megfelelő helyes eh, költségvetési rendszere, ami jó. Például a kielégítő saját forrásokra gondolnak sokan, és attól tartok, ez nincs meg és hogyha itt az európai költségvetés volumenek több mint 80%-a a tagállamoktól jön, onnan történnek a juttatások, onnan utalják át ezeket addig, hát illúzió, hogy itt lényeges javulás következik meg, tehát ideológiai helyzet vagy pénztári helyzet alapján döntenek a tagállamok a mi pénzünkről, és igazából nincs elég saját forrásunk. Itt a Monti csoport folytat erről vitát, és hát mi költségvetési emberek egy kicsit azt mondtuk, hogy csöndben maradunk egyelőre, nem akarunk túl sok ötlettel előállni, hogy hol lehetne saját forrásokat beszerezni, megvárjuk a Monti csoportot és hát az arra való reakciókat. Ezzel válaszoltam arra a kérdésre is, hogy Jár úr tette fel ezt a kérdést, hogy a végén megint lesznek-e kifizetetlen számlák. Igen. Hát az a helyzet, hogy a tagállamok ö, ilyen ö, potyemkin falmaka, falvakat építenek fel. Ez, ez Németországban akkor szoktuk használni ez a csefalvaknak nevezük ezeket, amikor egy kicsit ö, félreviszik a vitát. Persze, új pénz jött a több éves pénzügyi kerettel, a bizottság kifizeti a régi számlákat, a még fizetendő számlák hegye csökken, leépítése kerül, és akkor azt mondják, hát látjátok, az Európai Parlament itt hiszterizálja a helyzetet, ugye 20 milliárdos kifizetetlen számla nem is igaz, hát csak mellé beszélnek így reagálnak mi persze, nézzük ezt a jó-jó hatást, és már most is meg tudjuk mondani, prognosztizálni tudjuk, hogy majd amikor jön a vége a kifizetési periódusnak, ugyanez a probléma előkerül majd, és ugyanezt a érvet folytatjuk. Hajzlik, Hajzling úr azt kérdezte, milyen következtetés vanunk le ebből. Értem én, amit mond, ez egy kicsit támadás volt. Én, én szociáldemokrata vagyok, jár úr keresztény demokrata, mi egy nagy koalícióban kormányzunk, és ezt is nem is mit csináltok. Németországban engem némileg bosszatott 2013-ban volt egy keresztény liberális koalíció, hogy mindenki Berlinben szemforgatva odaállt a kamara el, és azt mondta, az EU kezdjen el spórolni, mintha arról van szó, mintha mi itt ülnénk a pénzen, és nem tudunk vele mit kezdeni, annyi van belőle. Ezt addig lehet csinálni, amíg az emberek nem tudják, mi is, hogyan működik az európai költségvetés. És a munkám 50 hogy igyekszem a médiában és a német nyilvánosságnak elmagyarázni, hogy mit kezdünk a pénzzel. De most rákérdezek, tényleg Egyetlen eszközünk van, el tudjuk utasítani a költségvetést. Ez az atombomba, most kicsit durván fogalmazok, ami azt jelenti, hogy a következő költségvetési évben a kiadásuk ott az, az ideiglenes 12 alapján tervezzük, vagyis hónapról hónapra annyit öltünk, mint a legutóbbi költségvetés egy 12 része. Kibírja ezt a mezőgazdasági szektor? Erre kérdezek most rá, hogyha az Agrárbizottság azt mondja, itt az Európai Parlament azt mondja, hogy igen, kibírjuk, akkor végigjárom a többi bizottságot, és megkérdezem, mi van nálatok. És ha mindenki azt mondja, rendben, ezt kibírjuk, ez így megy, akkor itt az Európai Parlamentben tényleg jogunk van bedobni ezt a végső eszközt. Nem félünk, és igen, aztán amikor jól felbosszantottuk magunkat, akkor jönnek a bizottságokból az emberek. Hát olyan fontos nekünk ez a pénz, mm, finanszírozni kell, hát ezt nem lehet, itt meg kell akadályozni, stb. Számos kolléga a szociális helyzetre hivatkozott, természetesen a vidéki térségben ismer a második pillér helyzetét, a mezőgazdasági politikában kibírjuk, akkor kell beszélni. Ha azt mondjuk előre, hogy kibírjuk, akkor vitatkozok rá, de ha azt mondjuk, hogy nem, akkor ne kezdjük el, hogy ezt kívánni, meg hogy milyen következtetéseket várunk. Nem vagyunk kellemes helyzetben a szerződés alapján, de azzal kell dolgozni, ami van, ezzel lehet politikát csinálni. Én az érve terhelésben, hiszek a középtávú pénzügyi keret, ahogyan most működik, pillanatnyilag, ahogyan ez kinéz, hát ez nem működik. És éppen itt a tagállamoknál, a nettó befizetőknél nekünk kell gondoskodni arról, hogy tudatosítsuk bennük, hogy mit is lehet csinálni. És nagy kolléganő kérdése mennyire reális az, hogy megkapjuk a kért támogatásokat kedves Mária, szerintem Kurtuholszki írta, hogy nehéz dolog a jövőre nézve jósolni, de hát én nem tudom. Nem tudom, hogy egyrészt ugye a tartalékok vannak a mezőgazdasági szektorban, hogy többet költsünk, egyrészt igen, ez megvan, másrészt a tanács pénzt akar megtakarítani, de, és ez úgy működik, hogy ha nagy kifizetések vannak, akkor hát a regionális politikában nyújt bele a tanács egészen a, addig a pontig, ahol az első tagalomok azt mondják, ha kifizetéseket csökkentitek, akkor mi kiszállunk, és nem szavazzuk meg a költségvetést. Én nem tudom megítélni, hogy ebben az évben adott esetben egy ilyen tendencia a mezőgazdasági kifizetéseknél is előfordul. Vagyis nem tudom a kérdésedet konkrétan megválaszolni. Nem tudom abszolút kizárni, hogy erre sor kerül ugyanis. Aztán a retorikában azt szokták mondani, hogy az ember nyerje meg magának a publikumát, és akkor megteszem, talán lesz de előtte még talán egy másodpercre nem leszek most közkedvet. Kedves kollégák, felhívták a figyelmet a második pillére, a vidékfejlesztésre, hogy ez mennyire fontos. Szeretném elmondani, nem olyan könnyű emellett érvelni, ugyanis a mezőgazdasági fejlődés tele van hibákkal notorikusan évek óta. Egyszerűen arról van szó, nagyon magasak a százalékok, ahol a kifizetések nem jól működnek, éppen a vidéki fejlesztés, vidékfejlesztésben. Persze több oka lehet. Néha túl bonyolultak a szabályok, akkor parlamenti képviselőként kell lépnünk. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a szabályok egyszerűbbek legyenek? Néha a menedzsment és a gazdálkodó és az ellenőrző hatosak a tagállamokban nem működnek, mert az második pillér a vidékfejlesztés, elnézést rosszul mondtam, tehát ez megosztott menedzsment a második pillérben a vidékfejlesztés. A régióknál van a pénz, ők ellenőrzik és ők döntenek arról, hogy költik el a pénzt, és szeretném még elmondani, ez most Sajnos a megfelelő pártból nincsenek képviselők, de hát a szakbizottságban mindig azt hallom, mert mindenhova elmegyek, az ECRS kollégák, az EFDD-s kollégák mondják, hogy rosszul költjük el az európai pénzeket. Ez a angolul szokták ezt feltenni nekem, és akkor a brit konzervatívok kollégáit felhívom figyelme arra, hogy itt van a számvevőszék, az európai számvevőszék, ahol vizsgálják a vidékfejlesztést, és az Egyesült Királyság bizony ilyenkor azok közé tartozik, ahol a legmagasabbak a, a a hiba százalékok, tehát nem jók a helyi ellenőrök a Nagy-Britanniában. Aztán ők jönnek a szemrehányással, hogy nem jól bánunk a pénzzel, hát azért most erre nem akarok részleteibe menően reagálni tehát. De az tény, hogy nem tudunk, mi kérhetünk több pénzt a vidékfejlesztésre, de Európai Parlamentként akkor ahhoz is hozzá kell szólnunk, hogy hogyan lehet tisztességesebben elkölteni a pénzt ezen a területen. És egyelőre ezt nem igen tudjuk megtenni, mert magasabbak a, magasak a hibakvóták pillanatnyilag. Persze hozzá szólhatunk, azt mondjuk, hogy csökkentjük a bonyolultságát a szabályoknak, aztán nemzeti politikusok is vagyunk, megnézzük, hogy a gazdálkodó és ellenőrző szervek hogyan működnek a tagállamokban, és adott esetben még ők is bonyolítják a már eleve bonyolult szabályzat, úgynevezett gold plating, az ez egy híres oka ennek a hibakvótának. Tehát persze a vidékfejlesztést én jónak tartom, Rupé kolléga is felhívta a figyelmet erre. A, fontos, mert ott ma munkahelyeket tudunk teremteni a vidékfejlesztésből, de hogyha hibás egy rendszer, akkor nehéz oda még pénzt kérni. Tehát amit Rupé úr még kért, mert erre azt tudom mondani, hogy ez a gyakorlat. Georgiava asszony, biztos asszony, a Költségvetési Bizottságban ő is elmondja, hogy a humanitárius támogatásból származó pénzeket európai mezőgazdaságra költjük a termékekre, és ezt jutatjuk el a menekülteknek. Tehát ő ezt példaként szokta említeni Györgyeva asszony, hogy hogy lehet intelligens módon megszervezni a költségvetést, hogy egymásnak hogyan segítsünk. Úgy gondolom, hogy azért ez példaértéki szabályozás, amelyik itt működik, és azt is gondolom, hogy a végén még ezt szeretném elmondani azért, hogy igen, bonyolult viták számíthatunk a költségvetés kapcsán, abban bízom még, hogy adott esetben kedvező eredményre jutunk, és remélem megkapom az önök szakbizottságának támogatását is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jár úr. Jó lenne, hogyha jelentés tervezetébe belevenni az elhangzottakat a hibáknál, a pénzek elköltésénél, a harmadik pillérben, tehát vagy az ön értékelés egy kicsit túlzott, vagy arról van szó, hogy nem áll elég anyag rendelkezésünkre. Én azt gondolom, hogy a hiba aránynak így csökkennie kellene. Hajszling úr, már vége a vitának, de még röviden szót adok, csak nagyon röviden. Jól értettem a jelentést előtt, mikor menjünk konfliktusba, úgymond, mikor vár konfliktus, mikor nem. Egy olyan költségvetés finanszírozunk, hogy olyanról döntünk, amelynek finanszírozása nem teljesen lefedett. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez jogilag kell ellenőrizni. Mihály, hogyha én egy finanszírozást elfogadok, és nem áll rendelkezésre eh, elég pénz, akkor ez jogtalan. Tudom, hogy mindenki attól fél, hogy akkor emiatt ugyanezt kapjuk, mint az előző évben, de itt eh, végig kell vívni a csatát. A második kérdés a következő. Nem ismerem az összes részletet, de korábban figyeltük a vitát a szabadkereskedelmi megállapodásokról, az európai költségvetésnek hány százaléka származik a vám magból. Hát ha a TTIP-et elfogadjuk, akkor ezáltal úgymond szintén bevételektől esünk el, vagy tévedek. Csak nagyon rövid a válasz. 12%-a az európai bevételeknek származik eh, eh, vámokból, tehát eh, minél több tárgyalást folytatunk, annál kevesebb lesz ez az arány. Én nem mondanám azt, hogy a, az EU bevételi helyzetéért a kereskedelmi megállapodások tehetők felelőssé, és a költségvetés bevételi oldalán álló rész nem elég erőteljes, nem elég erős, hogyha vámok fontosan csökkennek a szabadkereskedelmi megállapodások miatt, akkor más bevételfeledésekre van szükségünk. És az Európai Unió bevételi helyzete így nehezebb. Tehát minden olyan vita, amit megnyerünk a tanácssal szemben, az csak pozitívnak tekinthető. Még egyszer ezt szeretném mondani, a költséget is csak akkor tudjuk elutasítani, hogyha a ház többsége a saját politikai ágazatai számára szintén lehetővé teszi, illetve várja a felelősséget. Mindig is létezik, eljön az a szomorú óra a költségvetési szakbizottságban, amikor az első dialógust folytatjuk a tagországokkal szemben, a tagországokkal, és betonba ütközünk, betonfalba, folyamatosan el akarjuk utasítani a költségvetés, de mégis valahogy úgy alakul a helyzet, hogy a ház többsége ezt nem támogatja. Tehát értem a frusztrációt, de hát ezzel nem tudunk tovább lépni. A, a vidékfejlesztés elhangzott egy kérdést. Az Európai Szembevőszég illetékes tagjait kell meghívni a szakbizottságba, ők nagyon sok uh, speciális tanulmányt fognak bemutatni, amelyek erről a témáról készültek, és így vitázhatnak szakértőkkel erről a témáról. Én üdvözölném mindezt. Igen, rendszeresen találkozunk a számvevőszék tagjaival, és ami az eszközök kiadását illeti, ez a számvevőszéktől származik. Reményhal meg utoljára, ezt is felírtam, Gájer jelentéstövő úrat kérném arra, hogy fontos, hogy a tagországok fontosan régi számlákat akarnak kiegyenlíteni, de ez tisztességtelen, tehát az, hogy a régi mm, számlákkal állunk elő, ez tisztességtelen, tehát így a problémát csak görgetjük magunk előtt, tehát egy adott ponton el kell utasítani a költségvetést, hiszen nem tudjuk vállalni a felelősséget. Erre nem kerül sor ebben az évben, jövőben sem, de a támogatási időszak végén csapdába fogunk esni, mint az elmúlt időszakban van egy nyitott számlánk, és tagországok nem utalják a pénzt, ami a vidékfejlesztést illeti. Mi lelkesek vagyunk a vidékfejlesztést illetően, hiszen azt mondjuk, hogy ha a mezőgazdaság nem foglalkozik a vidékfejlesztés, akkor ki az, aki foglalkozzon ezzel. Én nem ellenzem a kohéziós alapot, és itt sok jó dolog is történt, de nagyon raktán kezelik mellékes térségnek a vidéki térséget, tehát a politikai üzenetnek azt kell lenni, hogy mi ezt akarjuk, és a parlament ezt támogatja is, ami az előnyöket illeti. Megjelenés szempontból a régiók illeszkedni tudnak, és fontos, hogy ők részt vegyenek a társfinanszírozásban, ami a hibarányt illeti. Itt ismerjük az eredményeket, és számomra itt három fő mutatkozik meg. Nagyon súlyos a korrupció bizonyos területeken, itt nulla toleranciát kell tanúsítani, tehát ahol csalnak, ott fel kell lépni, és az új tagországok nem ismerik mindig a rendszert megfelelően, és nagyon gyakran a rendszer maga túl bonyolult. saját régiómmal sor került arra, hogy mondjuk három nappal korábban rendeltük meg a pasztát, a szakács ugyan ott volt, az értékelésnél is tegyünk különbséget korrupciós esetek között és a hibák között, hiszen ez itt az egyik legnagyobb félreértés, hogyha 16%-os a hibarány, akkor én látni akarom azt, hogy hol került sor csalásra, illetve hol van az, ahol a rendszer túl bonyolult. Hát elnök úr, azt gondolom, hogy ezt a vitát folytatnunk kell, erről beszélünk. Fontos, hogy a rendszer kevésbé legyen bonyolult, és tegyünk különbséget a csalásos esetek és a hiba esetek között amelyek hibás információ miatt következnek be. Hát a 16%-os a arány és az eszközök 16%-át nézzük, akkor ez nem bír kijelentés értékkel, tehát nem tudjuk, hogy ez mennyi kárt okoz. Tehát a hibáknak ez irányú kezelése Én ezt ö, ismerem, járór, ameddig ilyen magas a hiba arány, egészen addig nem teljesíthetőek a tagországi kérések a vidékfejlesztés növelésére. Tehát fontos a hibák kiderítése, hát ez nem tükrözi így megfelelően a valóságot mert hát fontos számunkra a vidéki térség. Nagyon örülök annak, hogy az első javaslatra pozitív reakciók érkeztek. Második megjegyzésem, ha jól informált vagyok, a módosítók egyesenek határidője május 4-e, nem, május 2-a határidő. Már most megígérhetem azt, hogy Ezután sor kerül az elnyitítés eh, tevők ülésére, és kérem a kollégákat, hogy akiknek vannak jó ötleteik, ezeket nyújtsák be. Vagy május, június másodikán, vagy 21-én lesz a szavazás. És örülök annak, hogy a költségetési kollégák is jó javaslatokat tesznek majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a kedves képviselőknek. Ezekre akkor még visszatérünk, majd amikor a számvevőszékkel fogunk eszmét cserélni, mert itt ugye a hiba számítási ö, módszerekről is van szó. Május a módosítások beterjesztésének határideje. Gájer úrnak még egyszer kér, köszönjük szépen a munkáját, és sok sikert kívánunk neki mert azt hiszem, hogy az ő munkája egyébként nagyon jól illeszkedik a félidős felülvizsgálatba is. Reméljük, hogy végül is sikerül majd egy gyümölcsöző vitát folytatnunk. Én kérem, hogy mindenki legyen jelen, és érkezzen időben a délutáni találkozónkra. Nagyon sok minden vár még ránk. Ma reggel egy kicsit előbb végze, végeztünk, vagyis most, de kérem, hogy 15 órakor mindenki legyen itt. És aztán ne felejtsük el az illegális borkostolót. Állítólag azért kellene megkóstoljuk őket, hogy azt mondjuk, hogy undorítóak. De nem tudom, hogyha illegálisak, akkor hogyan jutottak be az Európai Parlamentbe a Jan épület kávézójában lesz ez a borkostoló. Még egyszer köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és vége ma délelőttre. délelőtre. Elnök úr, ez nem rossz bor, ez egy olyan bor, amit Franciaországban nem szabad termeszteni. Állítólag nagyon jó, csak már nem szabad termeszteni.